Kedves kollégák, szeretném megnyitni az ülést, hogyha lehetséges az első pont a napirenden, a napirend elfogadása. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy módosítanunk kell a napirend sorrendjét, ugyanis a kollégák más szakbizottságokban is szavaznak, úgyhogy azt javaslom, hogy holnap cseréljük meg Rika Manner és Viktor Bostináru jelentését, tehát először Rika Menner jelentése következzen, és utána Viktor Bostináról, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban észrevételük, megjegyzésük, akkor bejelentem, hogy ezt így módosítjuk. Szeretném emlékeztetni önöket ugyanakkor, hogy a napi renden csak tájékoztató jellege szerepelnek a pontos időpontok, úgyhogy kérem ne úgy érkezzenek, hogy pontosan egy adott napi rendi pont kezdetére, hiszen lehet módosítás, változás, nem uraljuk teljes mértékben az időt. A második napi rendi pont a szakbizottság negyedik alelnökének megválasztása. Mihály Tremopolsz úr lemondott, mint hallhatták erről a tisztségről, és a zöld frakció főtitkára levelet küldött Nikos Hezogenos kollégát ajánlva negyedik alelnöknek. Az új kollega itt van velünk, szeretném üdvözölni. És szeretném megkérdezni, hogy van-e más jelölt a negyedik alelnöki tisztségre. Úgy látom, hogy nincs más jelölt. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Izogelos úrnak eh, a, eh, az érdeknyilatkozatát is megkaptuk. Eh, szeretném megkérdezni, hogy vállalja-e a jelöltséget. Igen, köszönöm szépen, és köszönetet is szeretnék mondani. Még nem mondjon köszönetet, egy pillanat végig kell e, mennünk a hivatalos eljáráson. Azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg az alelnököt, általában ezt szoktuk tenni, hiszen nincs e, ellenvetés, akkor e, ezúttal megszavaztuk, gratulálunk, üdvözöljük. És mivel nincs túl sok alelnök jelen ma, nagy örömmel invitálom meg ide az elnöki pódiumra. Ezzel át is térünk a harmadik napi rendi pontra, a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása december 19-20 és január 25-26. Szokás szerint a jegyzőkönyvek hozzáférhetőek, hogyha a szülés végéig nincs észrevételük, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Következik a négyes pont, az elnök bejelentései szeretném elmondani, hogy nincs semmilyen közlendőn bejelenteni való, úgyhogy áttérhetünk az ötödik pontra. A Julie Pellegrin által készített tanulmány ismertetésére a teljes neve eh, ennek a központnak eh, CSIL Olaszország Milánó, eredményes teljesítményorientáltabb megvalósítási rendszer kialakítása a kohéziós politikában a címe a tanulmánynak. Pellegrin asszonynak átadom a szót. Pellegrin a helyes kiejtés a Pellegrin asszonynak a mikrofonja, és be van most már kapcsolva. Igen, tehát a CSIL, vagyis Ipari Tanulmányok Központja készítette ezt a tanulmányt. Én voltam a projektkoordinátor. Köszönöm szépen a szót. Rövid háttérismertetésként azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikának az az ambíciója, hogy teljesítményorientáltabb legyen, és ez, a, ez áll a középpontjában a jelenleg és jövőbeni vitának. Ez azonban nem új érvelés. A közpolitikák nemzetközi tendenciáinak a keretében kell vizsgálni a kérdést, a módszerek és az elterjedt gyakorlatok tükrében. A fő célja a tanulmányunknak az volt, hogy elemezzük az érveket, a feltételeket, amelyek mellett egy eredmény és teljesítményorientáltabb megvalósítási rendszert lehet kialakítani a kohézős szakmolitikában. Um, just to present you briefly the, um, the research questions and Röviden a kutatási kérdésekről is beszámolnék, és az elemzési keretekről. Három fő kutatási kérdés volt, két sorozat, egy eredményorientáltabb megoldási rendszerre vonatkozott, különösen a teljesítmény jelzőszámokra és az ösztönzőkre. A harmadik kérdéssorozat pedig arra vonatkozott, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen eredményközpontú megvalósítási rendszert a kohéziós politikában. Annak érdekében, hogy a kutatási kérdések operatívak legyenek, a projekt és program kezelés ciklusát vettük alapul, vagyis a különböző jelzőszámok meghatározását, célok kitűzését, monitoringot, beszámoltatást és ösztönzőket, úgyhogy minden konklúzió e-ciklus alapján került levonásra. A módszertan két fő megközelítésen alapul. Az egyik a desk research, vagyis elméleti modellt vizsgáltunk meg, az úgynevezett Principal Agent modellt, a regionális fejlesztési politika sajátosságaira vetítve, elég átfogó szakirodalom alapján négy esettanulmányt is elvégeztünk a meglévő teljesítmény alapú megvalósítási rendszerről, ami pillanatnyilag nemzeti és szupranacionális szinten működik. Az első eset a Világbanké, két nemzeti rezervet vizsgáltunk meg, az egyiket Lengyelországban, a másikat Olaszországban valósították meg, és a specifikus vidékfejlesztési szakpolitikai rendszerrel foglalkoztunk még. De a módszertan lényege személystruktúrált interjúk nagy számán alapul, regionális szinten végeztük el, több mint száz interjú került lebonyolításra regionális adminisztrátorokkal és közbülső szervezetekkel, szám szerint 8-al. Nemzeti szinten 22, EU szinten 7 szerepvállalóval bonyolítottunk le interjút. Úgy gondoltuk, hogy ez külön érdekes lehet annak a meggyőződésnek az alapján, hogy a tanulmány hozzáadott értéke a parlament számára az lehet, hogy a terepen fellépők véleményét is e, megismerhetik így, hiszen a hivatalos EU e, álláspontok könnyen megismerhetők innen. Az ajánlások két fókuszcsoport alapján kerültek kialakításra. Egyfelől a technikailag megvalósítható opciókkal foglalkoztunk, másfelől a stratégiai és szakpolitikai kilátásokkal. Um, what, what uh, were the evidence from the... A principal agent uh, vizsgálatából mi következik? Röviden ez a modell azt mondja ki, hogy a teljesítmény, jelzőszámok, rendszere különösen a sokszintű irányítási összefüggések között hasznos. Dióhelyben azt mondhatjuk, hogy az információs aszimetria, ami a multi szintű kormányzásra jellemző a kohéziós szakpolitikában, megnehezíti vagy el lehetetleníti a központi korm a hagyományos, vertikális irányítási láncok működtetését. Valójában, ahogy az elmélet is jelzi, szerződéseken alapul minden, a helyi szerepvállalók teljesítményét teljesítményjelző számokkal lehet mérni, és ösztönzőket lehet használni. Az ösztönzők azért hasznosak, mert a helyi ö, szerepvállalóból a maximális teljesítményt hozzák ki. Az elmélet hangsúlyozza, hogy nagyon fontos először is a teljesítményező szám, másfelől pedig az ösztönzők ahhoz, hogy helyi szinten a teljesítmény megjelenjen. Ugyanakkor két fontos feltétele is van ennek. Egyértelmű ok-okozati kapcsolatra van szükség a helyi adminisztrátor és erőfeszítései és az elért eredmény között Valójában, amikor gyakorlati példákkal találkozunk a valós világból, a, a modell előrejelzései nem tűnnek ennyire pontosnak. A szakirodalom azt mondja, hogy bár elterjedt gyakorlat, a teljesítményező számok és ösztönzők alkalmazása, az ösztönzési mechanizmus igazából a valós világban nem annyira jól működik, vagy nincs is meg. Meg lehetősen nagy mértékben függ a rendszer sikere a körülményektől, sui generis megoldásoktól. Két eset tanulmány releváns különösen ebből a szempontból. Most hagyjuk a Világbank esettanulmányát, ami leginkább az ex ante feltételekkel foglalkozik, és nem erre irányul a tanulmányunk. Lengyelországban az ösztönzők alapvetően a megfelelésnek és az abszorpciónak vannak alárendelve. Olaszország viszont érdekes eh, példát jelent, ugyanis a jelenlegi eh, programkészítési időszakban eh, a lemaradó térségekben program rezervet tartalmaz, közérdekű szolgáltatásokról van egy szó, hulladékgazdálkodás, idősek, gyerek elhelyezés, nagyon széleskörű bevonásos rendszer működik, és a kitűzött célokat elérő régiók ösztönzésben részesülnek megállapodás tapasztalható, konszenzus abból a szempontból, hogy ez a rendszer jól működik. Legalább két tényező indokolta a sikert ebben a rendszerben az esettanulmány szerint. Először is az, hogy nagyon erőteljes volt a bevonó jellege ennek a folyamatnak a jelzőszámok, célkitűzések meghatározása alulról felfelé történő építkezéssel zajlott, és nagyon hosszadalmasan két év alatt bonyolították le. A második döntő fontosságú tényező az értékelés rugalmassága a célkitűzések szempontjából, nem fogok belemenni a részletekbe, de akkor is sikernek ítélnek meg egy programot, hogyha a célkitűzés nem értéke teljes mértékben, viszont 60%-ban elérték a célokat, és a feltételek létrejöttek, vagy teljesültek. A második eset is érdekes, releváns. Itt a vidékfejlesztési politikát vizsgáltuk, nem használnak itt ösztönzőket, viszont nagyon sokféle jelzőszámmal dolgoznak a közös monitorozási és értékelési keretek kapcsán. Célokat is meghatároztak itt intervenciós logika lánc alapján. EU szinten a programok között is összehasonlíthatóak ezek. Megint csak nagyon kielégítő megoldásnak minősül ez. Két feltétele van. Egyfelől a program közös és minden program számára kötelező formátum szerint került meghatározásra, másfelől az intervenciók relatíve egyszerűen valósulnak meg, különösen ha összehasonlítjuk a kohéziós programmal. Now go to the pass to the evidence from. Most pedig a személystruktúrált interjúkról szeretnék beszélni, amelyeket regionális és országos szinten bonyolítottunk le. A különböző lépések összehasonlítása is megtörtént a programirányítási ciklusban. Először is a teljesítménnyel kapcsolatban azt találtuk, hogy a teljesítményorientáltság elvét eléggé elfogadják a különböző megkérdezett érintettek, és a teljesítményorientáltabb rendszer meg fog valósulni a közös politikában. Ugyanakkor nagyon különböző az interpretáció, van, ahol szigorúan pénzügyi értelemben veszik a teljesítményt, másfelől mások viszont a kitűzött célokat elérő programokra vonatkoztatják, De vannak olyan helyek is, ahol nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív eredményeket is figyelembe vesznek az értékelésnél. A definíció szerint a makroekonomiai feltételek befolyásolása is lehetővé válik így. Ami a teljesítményező számokat illeti, alapvetően minden megkérdezett a célok rangsorolásának egyszerűsítését kérte, kevesebb célkitűzésre lenne szükség szám szerint is. Kevés, világos, megbízható, de mindenek előtt kevés jelzőszámra, méghozzá úgy, hogy minden szerepvállaló ezt mondta. Túlságosan sok mérőszámot, jelzőt használnak, anélkül, hogy azok egyértelműek lennének a felhasználó számára. Az input, output, outcome és impact jelzők vagy jelzőszámok megkülönböztetése nem volt mindig egyértelmű, ami a szelektálást illeti. Erőteljes konszenzus találtuk abból a szempontból, hogy az eljárás kényes, de nem volt konszenzus abból a szempontból, hogy közös, kötelező, összehasonlítható, vagy pedig inkább specifikus jelzőszámokra lenne szükség megosztottak a vélemények a regionális és a nemzeti szint között, ami a célkitűzéseket illeti. A legnagyobb nehézség azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehetne őket a lehető legreálisabban meghatározni. A megoldás a legreálisabb számukra a kontextus elemzés, a tanulmányok végeztetése, kerekasztalok alkalmazása, megfelelő szintek megtalálására. A monitorozás és az értékelés. A teljesítmény mérése mindenképpen kihívást jelent. A jelentés szerint a teljesítményjelző számok kvantitatív elemzésére sokat fordítottak, a valós értékelés kárára is többen is ezt jelezték vissza, vagyis azt jelenti ez, hogy a valós értékelés helyett a jelzőszámokkal foglalkoztak túl sokat. A kvantitatív mérést kvalitatív eh, ismérvekkel kellene kiegészíteni. Az egyik konklúziója az interjúknak, és a monitoring, illetve értékelés eh, kérdése is nagyon fontos. Nem csak a teljesítmény mérése fontos, hanem a modernizálás, a változtatás előmozdítása is széles körűbb megközelítést jelent ez az értékeléshez tehát. Másfelől azt találjuk, hogy az értékelés időzítését, módozatait is meg kell reformálni, az ex post értékelés például túlságosan kései az, hogy hasznos lehessen az adott programidőszakon belül. Aztán hangsúlyozták annak szükségességét is, hogy objektív, elfogulatlan értékelés történjék, független szakértő által. Végül a leitmotiv mindenütt az volt, hogy az értékelés eredményét hozzák nyilvánosságra, és tegyék közé a legszélesebb körben. Az interjú voltak regionális szinten aggódnak amiatt, hogy olyan dolgokért is felelősek, amire nincs kihatásuk. Teljesítmény tartalék rendszerét kedvezően ítélték meg. Az ösztönzőkkel kapcsolatban az volt a vélemény, hogy kontraproduktív hatásuk is lehet, túlságosan alacsonyan határoznak meg a célkitűzéseket, vagy pedig a szankciótól való félelem helytelen magatartást szülne. A jól teljesítés jutalmazását jobban elfogadják, mint a rosszul teljesítés szankcionálását, mindenképpen az ösztönzők között a nem pénzügyi jellegűeket támogatják. Um, the, the study, the inter- A tanulmány és az interjúk szerint egy szűk keresztmetszet mutatható ki, és ez a jelenlegi adminisztratív kapacitásokkal függ össze. Úgy tűnik, hogy a bürokratikus terhek nagyon nagyok, és ez a prioritás, nem annyira a források felszabadítása az eredmények érdekében. Sok kérdező biztos hangsúlyozta, hogy milyen fontos a kohéziós politika megvalósítása mögötti kultúra megváltoztatása. Egy sokkal eredményorientáltabb rendszerre lenne szükség a folyamatorientált rendszerek helyett, amelyek most jellemzőek. És egy további fontos eredménye volt, hogy a teljesítmény orientált esetben nem biztosítható az úgymond általános méret, olyan megoldás, ami mindenki számára egyformán jó, különböző megközelítések szükségesek, vagy kulturális hozzáállás, más és más a teljesítményorientáció értelmezésekor. Ezt figyelembe kell venni természetesen, meg azt, hogy az adott ország milyen szervezésű, központosított, föderális államberendezkedésű. Ettől függően másképp kell meghatározni azt, hogy hogyan valósítható meg a teljesítmény, illetve eredményorientált rendszer és ezen a képen azt látják, hogy milyen innovatív felismerések születtek az interjúk alapján. Felhívom a figyelmet például arra, hogy egy megfelelő teljesítménymonitoring protokollt kívántunk létrehozni, amely a monitoring rendszer különböző jellemzőinek megfelel, meghatározza, hogy a célok mennyire érhetők el, mennyire változtathatók meg, azután a hivatalos statisztikai források alkalmazása csak ez legyen kizárólag a monitoring alapja. Az értékelés során a javaslat úgy szólt, hogy legalább kétszer vagy háromszor van szükség a monitoringra meghatározott időpontokban, függően attól, hogy mekkora programról van szó, ahol a megvalósítás ugye 30, 40 vagy 70 százalékról beszélünk a végső fázisban de mm, megtalálják az összefoglaló listát is majd. De most túl gyorsan haladtam előre. Hát milyen következtetésekre jutott a tanulmány? Úgy találtuk, hogy a teljesítmény orientált rendszer esetében a politikának nem annyira a megfelelésre és a pénzköltségre kell összpontosítani, hanem sokkal inkább az eredményre. Ez egy radikális változást jelent az administratív kultúrában, és mielőtt megnézzük a technikai kérdéseket, mint például az, hogy melyik indikátort válasszuk, hogyan válasszuk ki ezeket, hogy a célok felülvizsgálhatók-e vagy nem. Mindenképpen szükség van a gondolkodás megváltoztatására is. Az egyik megoldás, hogy a politikai szférát megpróbáljuk regionális, országos és uniós szinten egyaránt mobilizálni. Ez a komprehenzív átfogó megközelítés az, amire nagy szükség van. Tehát itt nem csak a teljesítmény mérése a lényeg, hanem a teljesítmény orientált teljesítési rendszer, ez egy csomag. És ez a csomag foglalkozik az egyes különböző fázisokkal, amelyek megkülönböztethetőek a programmenedzsment körben. Kiindulva a projekt kezdetétől, céljától, a megvalósításig, és a teljesítmény az nem csak a teljesítményt nem csak értékeli ez a rendszer, hanem úgymond generálja, elősegíti. Foglalkozni kell tehát a különböző fázisokkal, és a transzparencia, az arányosság, a rugalmasság elve, a részvétel, a participáció és a tulajdonlás elve minden esetben ott kell, hogy legyen a háttérben, ezekre tekintettel kell lenni. Egy fontos következtetés az, hogy az egyensúly meg kell, hogy legyen, és ezt az egyensúlyt úgy kell biztosítani, hogy egyik szempont sem menjen a másik rovására. Egyszerűsítés, a logikai keretek egyszerűsítése szintén szükséges, ahogyan ezt elmondtuk. Ennek egyik módja az, hogy a teljesítmény orientált rendszert már a program szintjén kezdjük el tekintetbe venni, mert ahogy elmondtam korábban, a, a, a cselekvés és a, az eredmény között igenis megvan a kapcsolat, kimutatható, és a, a programnak a, a tulajdonlása az, hogy ki a gazdája a programnak. Ez is nagyon fontos szerepet kap. A következtetések körébe tartozik az is, hogy az eredményt jelző indikátorok, indexek, ezek szintén a orientált rendszerben úgy választandók meg, hogy reálisan tudják tükrözni az eredményt. Incentívákra is szükség van a célok elérése érdekében. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy ez nagyon kockázatos lenne uniós szinten megvalósítani. De a következő fólián látják, hogy semmi kifogásunk nincs illetve nem nekünk, szóval a tanulmány nem szolgál érvekkel, hogy, hogy ez opcionális legyen-e a program szintjén, mert ez nyilván attól függ, hogy milyenek a, a feltételek. Na most egy következtetés, ami kiderül a tanulmányból, az az, hogy jó lenne szankciókat is foganatosítani abban az esetben, ha a tagállamok nem ragaszkodnak ehhez a teljesítménykerethez mert ez egyben nagyobb elkötelezettséget jelent az eredmények és a megfelelő orientáció mellett. Az eredmény és a teljesítmény mellett. Végül pedig az ország specifikus jellemzőket, regionális specifikus jellemzőket is figyelembe kell venni a programok szintjén. És ezen az alapon megfogalmaztunk egy sor ajánlást. A tanulmány alapján úgy véljük, hogy az eredmény teljesítmény orientált politikának két lábon kell állnia. Először is a politikai szféra kell, hogy elfogadja, tehát megfelelő politikai vitára van szükség a kohéziós politikáról uniós szinten, egy megfelelő párhuzamba állítva a versenyképességgel. Az Európai Parlamentnek ebben a kontextusban szintén figyelmet kell fordítania az eredményre sokkal inkább, mint a megfelelésre, a compliance-re. Az administratív szférát illetően fontos lenne a megfelelést a minimumra csökkenteni és sok egyszerűsítést megvalósítani. Ezeken az alapokon úgy gondoljuk, hogy egy új deal jöhet létre, egy új rendszer, és ez létrehozhat egy olyan mérési és értékelési rendszert, amely már a program szintjén is figyelembevételre kerül. Először is a, a mennyiségi előrelépést, itt két kategóriát lehetne megkülönböztetni. Az indikátorok esetében az input-output outcome indikátorok, végül pedig a program értékelése, amely különböző értékelési tevékenységeket generál. Megfelelő monitoring rendszerre van szükség, ez persze attól függ, hogy mennyire sikerült az előkészítés. Végül pedig azt is ajánljuk, hogy fogadjunk el egy olyan rendszert, amely eleget tesz a feltételesség követelményeinek, és meg ezt figyelembe veszi a monitoring és értékelési rendszer, ahogyan ezt már elmondtam. Hát ezek lennének az ajánlások, de számos olyan intézkedésre is szükség van, amelyek szükségesek, hasznosak, és ezeket el kell fogadni. Majd röviden ezt is felvázolom. Először is ugye a megfelelő kommunikáció és a transzparencia az értékelésnek az eredményét, a teljesítmény értékelését minden esetben nyilvánosságra kell hozni, és ezt be kell vonni a politikai vitába is. Például megfelelő web platformokon lehet erre sort keríteni a bizottság részéről is, ahol erre mód van, legalábbis az executive summary-t azt angol nyelven is meg kell fogalmazni. Tehát ez a teljesítményt orientált rendszer, számos egyéb kihatással van a költségvetésre, a forrásokat át kell csoportosítani a megfelelés szintjéről az eredmény és az eredmény szintjére. Persze vannak jogi hatásai is mindennek, ezt jogilag megfelelően meg kell alapozni az új kohéziós politikáról szóló rendelkezésekben. A programoknak mindig egy limitált számú prioritásra kell összpontosítaniuk a partnerség, rendkívül fontos, a, és itt a részvétel, a participáció a legfontosabb elv, hogy minden érintettet vonjanak be a projektbe, és ez a tudás elérhetőségét is biztosítja ebben az esetben. A peer review is egy megfelelő, illetve fontos eszköz, amelyet alkalmazni kell, amikor az értékelés kezdődik. A függetlensége az értékelőknek és a hitelességük szintén meghatározó szempontok. Olyan országos szintű testületet kell létrehozni, amely ezeket a programokat értékeli, függetlenül, és a minőségi kritériumok, amelyeket ez a testület alkalmaz, ezeket a bizottság dolgozhatja ki. Az Európai Bizottság szerepe. A bizottságnak megfelelő iránymutatásokkal kell szolgálnia, és biztosítania kell, hogy a megfelelő adminisztratív kapacitás mozgósításra kerüljön a tagállamokban. Helyi érdekeltektől, stakeholderektől a, hallottuk már, hogy a bizottság régebben iránymutató szerepet játszott stratégiai kérdésekben, és támogatta a tagállamokat abban, hogy mi az igazi innovatív megközelítés. Azonban ez vesztett a hatásából az elmúlt időszakban. Ami az Európai Parlamentet illeti, ezt már elmondtam, hogy az eredményekre kell összpontosítania, és nem annyira a megfeleléssel kapcsolatos kérdésekre és ezért rendszeresen fórumokat kellene szerveznie, ahol az eredményeket meg lehet vitatni különböző fórumokra, gondolok a regi bizottság, vagy egy agóra találkozó két évente, vagy találkozó a régiók képviselőivel. Tehát szisztematikusan alkalmazni kell az eredményekről született dokumentumokat, meg kell teremteni a megfelelő adatbázist, az online platformot mindehez, és gyakorlatilag társ jogszabályalkotóként működik a bizottság, biztosítandó, hogy az innováció és megfelelően hangsúlyt kapjon. A többi uniós intézménynek szintén van szerepük, például a régiók bizottságának, hiszen ez teret tud biztosítani a vita számára és az érintettek bevonására, mint a peremterületek például, vagy az egyes régiók. Bocsánat, nem mentem tovább a gépen. Nos, hát itt látják, hogy milyen forgatókönyvet ajánl a tanulmány, én csak néhány pontot emelnék ki. A célokat, illetően kevesebb célt kell meghatározni, az indikátorokat, illetően az input nagyon fontos, és ennek meg kell felelni a standardizált költségkategóriáknak, az output, outcome indikátoroknak, ezek közül csak egy-kettőt kell közösen biztosítani programszinten. Ezek minden programhoz csatlakoztathatók, sok esetben specifikusak. A célnak felülvizsgálhatónak kell lennie. Ezt alá kell, hogy támassza a participáció, a statisztikai adatok alkalmazását bátorítani kell, a teljesítmény monitoring protokoll elfogadását is javasoljuk, és ez egyben kifejezi az érintettek kötelezettségvállalását, elkötelezettségét is. Azt is gondoljuk, hogy egy megfelelő országos testület létre kell, hogy jöjjön, amely független, és az értékelést függetlenül végzi. Az incentív mechanizmusokat illetően pedig azt ajánljuk, hogy kialakítsunk egy kötelező feltételrendszer, tehát a tagállamok, amelyek nem felelnek meg a teljesítmény orientált értékelési keretnek, nem férhetnének hozzá az alapokhoz, de nem ajánljuk egy kötelező teljesítmény rendszer kialakítását. Ez egy opció, és ez megvalósítható program szintjén feltéve, hogyha a feltételek, amelyek ehhez szükségesek, teljesülnek. Hogyha ezt összehasonlítjuk a jelenlegi javaslattal, amelyet a bizottság dolgozott ki, a javasolt jogszabályban, amely ősszel jelent meg, nagyon sok közös pont van a tanulmány és e között, tehát például, hogy néhány jól meghatározott célra kell összpontosítani, meg kell határozni az indikátorokat, az inputot, az outputot és az outcome-ot, a statisztikai források használatát és a participáció biztosítását az érintettek azonosítását. Közös pont, hogy kötelezővé kell tenni a teljesítmény alapú keretet meghatározva a feltételeket. Vannak persze különböző elemek és különbségek, amelyek valójában nem koherensek, a, nem korrelálnak a settinggel. A makrogazdasági kondicionalitás például. De vannak fontos különbségek is, a legfontosabb pedig a bizottság javaslata szerint az, hogy a forrásoknak az 5 ot 5 át a tagállamok számára kell biztosítani, ez a 18-as és a 20-as cikkben szerepel a bizottság által javasolt jogszabályban, ez egy nagyon fontos különbség. Vannak egyéb különbségek is, amelyek sokkal fokozatosabbak, sokkal inkább graduáltabbak, például a tanulmány határozottan azt mondja, hogy a kulturális változás, a gondolkodás megváltoztatására van szükség ahhoz, hogy a teljesítményorientált rendszer valóban meg tudjon honosodni. Tehát a megfeleléstől, a compliance-től inkább a teljesítményorientált, az eredményorientált rendszer felé kell haladni, és a bizottságnak megfelelő egyszerűsítéseket kell elvégeznie és hangsúlyozni kell, hogy milyen nagy politikai relevanciája van ezeknek a javasolt változásoknak. A másik különbség az hangsúlybeli. Tehát a tanulmány az eredmény közétételén is, a közétételét is nagyon fontosnak tartja, és a politikai relevanciát is. Ez a kulturális változás, a cultural shift csak akkor lehet sikeres, hogyha a politikai szféra megfelelően hozzáfér az eredmények és a teljesítmények hasznosításához, illetve az egyes értékelés eredményeihez. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök, azt gondolom, különösen azt köszönöm, hogy elmondta az ajánlásokat, és megnézte a jövőre vonatkozó bizottsági javaslatot. Hát akkor kezdjük meg a vitát, hogy vannak-e kérdéseik, hozzászólásai, kedves kollégák. Az Európai Bizottság képviselője is itt van, majd őket is meg fogom kérni, hogy mondjanak néhány szót, de hát próbáljuk meg először a kérdéseket feltenni. Ugyanis azt mondta, hogy nekünk ugye el kell mozdulni, meg kell változtatni a gondolkodást a, a megfeleléstől, hát az ugye a szabályoknak való megfelelést, a különböző szabályoknak való megfelelést jelenti, és hogy sokkal inkább az abszorpciós képességre kellene összpontosítanunk, tehát az eredményre és a teljesítményre. Hát ez persze nagyon érdekesnek hangzik, csak hát nem engedhetjük meg azt, hogy többet beszéljünk arról, hogy szóval egyensúlyt kell találni, hogy mekkora a fontossága és a relevanciája a megfelelés politikájának, és mekkora az abszorb korrupciós politikái, illetve a teljesítményorientált megközelítésé. Ugye itt azért bizonyos kételjeim vannak nekem azzal kapcsolatban, ami elhangzott. A második dolog, ami szintén azzal függ össze, hogy az eredményorientáció mint cél a keretek meghatározásakor. Azt is jelenti, hogy meg kell nézni, hogy a parlament és a különböző intézmények hogyan értékelik ezt a politikát. Meg kell nézni a pusztán költségvetési dimenziókat. És sokkal óvatosabban meg kell vizsgálni, hogy országos tagállami szinten hogyan valósítható meg ez a fajta váltás, ez a shift. Ez nem csak politikai, hát ez, és természetesen a finanszírozás oldalán is, szóval itt a rendszer mögé kell menni, és az igazi váltás csak akkor valósítható meg, azt szeretném tudni, hogy vannak-e, illetve kérdezem, hogy mit gondol erről. A második kérdés, amit pedig én szóba szeretnék hozni, azzal kapcsolatban, amit elmondott, az az, hogy nekünk már ugye megvan a bizottsági javaslatunk az indikátorokra vonatkozóan, és a vita során most nincsenek itt azok a kollégák, akik ebben részt vettek, nagyon sok kétel hangzott el az általánosság, illetve azt arra való tekintettel, hogy ezek az indikátorok túlságosan általánosak. A bizottság reakciója ezekre a kételjekre az volt, hogy mindenképpen szükség van az agregációs kapacitásra. Tehát összehasonlítani és agregálni. Na most, ha megnézzük az egyes specifikus indikátorokat a kicsi programokra, kicsi régiókra, akkor Szükség lesz azonban specifikus indikátorokra is, és ezek nem agregálhatók. Ez egy nagy kihívás, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az általános és a különös között, és ez már az egész általános jelleget megkérdőjelezi. És szeretném hallani az ezzel kapcsolatos megjegyzéseiket. Ugye mi mindig felmerüljük, felvetjük azt a kérdést, hogyha az indikátorokat akarjuk kidolgozni, akkor ennek a célja az, hogy jobb eredményeket érjünk el, de nem mindig megfelelő a, a, motiváció, mert alacsony szintű indikátorokkal ez nem végezhető el. Ez is egy dilemma. Hát esetleg, ha ezzel kapcsolatban vannak megjegyzéseik, és akkor most önöké a szó. Ha nincs ő mondani valójuk, akkor Veronikát kérdezem, vagy most reagál? Igen. Ott parancsoljon. Viktor? Néhány észrevételem lenne mindenek előtt. Öm, el tudnám képzelni, hogy azt is hangsúlyozza a tanulmányuk, hogy javítani kellene az intézményes és administratív képességeket, ugyanis mielőtt bármilyen további jobbítást kérnénk, meg kellene vizsgálni, hogy a tagállamokon, a régiókon belül hogyan vagy hogyan nem rendelkeznek igazi administratív kapacitásokkal az emberek a projektek megvalósítására. Az önök tanulmányának európai tervezetében erről nincs külön említés. 2014 lesz az az év, amikor a gépezet hadrendbe áll, lezajlik a finom hangolás, és gyorsan el kell kezdeni a működtetését. Pillanatnyilag még nem tartunk itt. A második dolog, a mutatók tárgyalásánál önöknek igazuk van, de nagyon kevés a részlet. Mennyit, milyen objektív célkitűzéseket kell alkalmazni, hogy ne legyenek szubjektív interpretációk, plegykák, fontos, hogy legyen észszerű indoklás a pénz átutalások mögött. A harmadik dolog, mi a helyzet az 5%-os teljesítménytartalékkal? A regi szakbizottságban nekünk azt mondták, hogy a pénz ott marad a tagállamon belül, de a Költségvetési Szakbizottságban azt hangzott el, hogy Brüsszelbe utalják a teljesítmény tartalékokat. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly küzdelem várható, hogyha ebbe belemegyünk. Végül pedig a válság közepette makroökonomiai feltételekhez kötik ugye a támogatást, itt van egy átfedés a hatos jogszabály csomaggal, illetve a fiskális paktummal, végeredményben a régiókat büntetnénk ezzel, ami nem célja a kohéziós rendszernek, támogatásnak, szakpolitikának. A parlament ellenzi is ezt. Az 5 százalék nem túl sok, de olyan homályos kritériumok mentén, amelyeket most ismerünk, igenis sok és drasztikusan csökkentik a költségvetést is. Ugye felső határt húztak meg, 2,5-ről van szó, és hát nagy a különbség a gazdag és a szegény tagállamok között. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kevesebb pénz, több szankcióval jár majd, és ez megint csak nem lehet a kohéziós politika filozófiája. Hogyan lehet a két tendenciát úgy összeegyeztetni, hogy a kohéziós politikának az végül is előnyére szolgáljon, és a jelenlegi ö, szakadékokat tehát tudjuk hidalni, a különbségek felszámolhatók legyenek, és nem mélyüljenek. Köszönöm. Köszönöm. Csak egy rövid észrevételem lenne. Úgy gondolom, hogy nagyon sok vitát vált ki ez a tanulmány, jól táplálja a vitánkat, és ez mindenképpen jó hír. Én az eredményekre szeretnék összpontosítani, nagyon fontos ezeknek a figyelmevétele mindenki egyetértemben. Az én tapasztalatom az, hogy mármint a svédországi, hogy jobb eredményt lehet elérni, hogyha a helyi és regionális szintű érintettek, nem kormányzati szervek, cégek, vállalkozások a programkészítésben bevonásra kerülnek. Fontos ez az eredmény szempontjából, mondja ön is, de a forgatókönyvben nem látom ezt. Tehát mindenkinek jobb eredményt kellene kapnia ennek eredményeképpen. Így van ez? Souhlasím s tím, že eh, systém plnění by měl být více založen na výsledcích, eh, přesto se domnívám, že některá ta... Egyetértek, hogy az eredményorientáció fontos, mindazonáltal úgy gondolom, hogy néhány ajánlás különböző irányba mutat. Ugye egyrészt azt akarjuk, hogy az adminisztrációs terhek csökkenjenek. Másrészt azonban egy olyan ajánlás is van, hogy kétszer, illetve háromszor kell értékelést végezni a projekt folyamata során, és erről még jelentéseket is kell írni. Hát ez valahogy nem felel meg egymásnak, ez a két gondolat. A másik kérdés az országos szintű értékelő hatóság. Ez sokkal lényegesebben, sokkal részletesebben kellene kidolgozni, és csak akkor lenne biztosított az egységes értékelés. Ezt hiányolom. Egy másik fontos kérdés az eredmények megvitatása az Európai Parlamentben, illetve a Regi Bizottságban. Ismerem a bizottság programját. Jó lenne, hogyha a bizottságot tájékoztatnák az eredményről, csak nehezen tudom a közös vitát és értékelést elképzelni hiszen ez egy nagyon nagy kérdéskör, nagyon sok munkát jelent, tehát jó lenne, ha erről több konkrétumot tudna mondani, ennek örülnék. Köszönöm. Öné a szó, Belegran asszony. I think, um, as, as you put it, it's really a matter of finding a... Igen, ahogy elhangzott itt, úgy gondolom az a lényeg, hogy egyensúlyt tudjunk kialakítani kialakítani egymással szemben álló, talán erős azt mondani, hogy konfliktusban álló erők között, egyfelől a szabályoknak való megfelelés és az eredményelérések között. Itt úgy gondolom, hogy bátrabbnak kell lennünk, és fel kell ismernünk, hogy az egyértelmű költségvetési presszió hatására mindenképpen a kettő közül az egyiket ki kell választanunk könnyíteni kell az adminisztratív terhen, ami a helyi adminisztrációkat sújtja, illetve az érintetteket, a felhasználókat is. Vannak eszközök erre, például az arányosság, amit a bizottság javasol, illetve javasol megváltoztatni, a különböző támogathatósági szabályok más alkalmazásával, stb. stb. stb nyilván nem lehet lemondani arról, hogy alaposan elemezzük a szabályoknak való megfelelést, de hát vannak erre módszerek, más hozzáállásra lenne szükség, én azt mondanám. Nagyobb önbizalomra az Európai Bizottság részéről, illetve több bizalomra a tagállamokban helyezett több bizalomra és a hangsúly az eredmény centrikusságon kell, hogy legyen. Specifikusságról volt szó, illetve hogy általános megállapítások is az országokra, az EU szintre vonatkozóan. A tanulmány egy sor regionális érintettel való konzultáció alapján készült. Általában nagyon vonakodnak minden olyannal kapcsolatban, ami kötelező és amit rájuk erőltetnek, úgyhogy lehet, hogy ez ugye elfogultság szülte vélemény. Az a javaslat, hogy a programot értékelési egységként fogadják el, Nos, fontos, hogy gazdája legyen a dolognak, gazdája legyen annak, amit elvégeznek, és az eredmények szorosan kötődjenek az intervenciókhoz. Fontos az érintettekkel való konzultáció, és talán a programkészítés szintje a legmegfelelőbb ennek a dilemmának a feloldására. A célok alacsony szinten való meghatározás említettük, hogy ez nagyon veszélyes. Ezt a közelséggel lehet megoldani, hogyha e, az érintetteket bevonják a célok meghatározásába, akkor a célok értelme is jobban megvilágosodik előttük, és e, tisztességesen, nem opportunista módon tudnak részt venni a megvalósításban. Intézményes kapacitások. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos összetevő. Mi is foglalkoztunk ezzel, és azt javasoltuk, hogy az Európai Bizottságot kellene felkérni arra, hogy mérjék fel, hogy az intézményes képességek nemzeti és regionális szinten megvannak-e. A mutatók esetében a bizottságnak a lehető legnagyobb fokú iránymutatással kell szolgálnia a módszertani szempontból, és a szerepét nagyon aktívan kell betöltenie. Ami a teljesítménytartalékot illeti, hogy hova e, kerül a pénz, hát erről mi nem tudunk <laughs> dönteni, majd megkérdezzük az Európai Bizottságot. Végül a makroökonomiai feltételekkel kapcsolatban jól értem az ön szempontját, hogy káros lehet a régiók számára, annélkül, hogy azok felelnének a helyzetért, vagy ők lennének a felelősek a helyzetért. Nagyon fontos, hogy az elszámoltathatóság meglegyen, a megfelelő felelősségi körök megfelelően kötődjenek Még nem kaptunk visszajelzést a helyi érintettektől a kérdőívünkre, de ez nagyon fontos, hogy az imputabilitás mindig megvalósuljon. Bár ugye ez nem a tanulmány eredményeként derült ki. Nagyon releváns a kérdés, mi szerint amennyiben a helyi érintettek részt vesznek a programkészítésben, jobb eredményt érünk el. Első blikre azt válaszolnám, hogy igen. Tulajdonképpen a mutatók meghatározása, a célok kitűzése esetében fontos a bevonásuk, kevésbé biztos, hogy a célok meghatározásánál is be kell őket vonni, persze ez dilemma, nyilván a saját célkitűzések, saját érdekeket is jelentenek. Óvatosan kell becsatornázni ezeket az érdekeket, annak érdekében, hogy konszenzusos állapot alakuljon ki a célokról szóló konzultáció végére. Nem tudom, hogy minden kérdésre választottam-e. Köszönöm szépen, önök a Gáti. Thank you very much, Madam Hubner, and, um... Köszönöm szépen Hübner asszony, és köszönöm szépen, hogy uh, reagálhatok uh, e vita során. Különösen uh, köszönöm azt a kezdeményezést, hogy tanulmányt készítettek, nagyon érdekes kontribúció ez a jelenleg folyó vitához. Csak most kaptam meg a tanulmányt magát, úgyhogy nem tudom kommentálni a tartalmát de azzal kapcsolatban, amit Zsüli asszony mondott. Ugye sok mindennel egyetértünk a konklúziók közül. A konklúziók egyértelműen azzal kapcsolatosak, amiről jelenleg is folyik a vita itt a parlamentben és a tanácsban, és úgyhogy nagyon hasznos ez az input. Az eredményekre összpontosítás a reform lényegét jelenti. Nem teljesen értek egyet azzal, ami Zsüli mondott, vagyis hogy ne ismertük volna fel azt a kulturális változást, amire szükség van a változtatáshoz lehet, hogy nincs ez benne a szabályzási javaslatokban, de egyértelműen úgy ítéljük meg mi is, hogy forradalmi változás lenne az eredményeknek az ilyen szintű figyelembevétele fontosabb programokban kihegyezni, hogy mi a céljuk, és azt monitorozni. Pillanatnyilag ez nem így történik. Pillanatnyilag ugye azt monitorozzuk, hogy hogyan abszorbálják a pénzt, és mennyire tartják be a pénzügyi szabályokat. Hogyha egyedül lépünk rá erre az útra, akkor ugye helyesen, tehát hogyha egyedül ezen az úton haladunk, akkor a pénzt ugyan helyesen, szabályosan költik el, de az eredményeket nem feltétlenül sikerül elérni. A szakbizottság tájékoztatására elmondanám, hogy a régió főigazgatóságnál egy pilot kísérletet is végeztünk, ahol a jelenlegi programok prioritásaival kapcsolatban vizsgáltuk az eredményközpontúságot, megvizsgáltuk, hogy hogyan működik ez 8 tagállam 12 régiójában, és most végleges formában öntjük az erről szóló beszámolót. Azt találtuk, hogy a jelenlegi programokhoz használatos mutatók nagyon gyakran nem ragadják meg, hogy mi a célja egy programnak, úgyhogy a célkitűzés folyamata, a mutatók kialakítása még nem jó, túl sok a mutató, ezt látjuk a terepen, de azt is tapasztaltuk, hogy a tagállamok és a régiók általában nagyon szívesen elmozdulnának egy erőteljesebb eredmény szemlélet felé ami a jelzőket, mutatókat illeti. Nagyon fontos számunkra, hangsúlyoznám, hogy elmozduljunk a technikai mutatóktól egy másik irányba, hogy ne csak a szakértők, a szakemberek lássák hát, hogy mi is történik egy-egy programban. Valójában a mutatókról szóló vita nagyrészt a józan észről szól. Ha az ember megvizsgálja, hogy milyen jelzőkkel, milyen mutatókkal működnek a programok, és hogyan lehet őket értékelni. Nos, a jelenlegi értékeléseinket sokkal jobban lehetne elvégezni, és sokkal jobban lehetne táplálni a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű vitát arról, hogy mit is érünk el a programjainkkal, mire költjük a pénzt, hogyan, mit akarunk elérni, hogyan lehetnénk sokkal sikeresebbek. Ezek azok a kérdések, amelyeket szeretnénk a vitába behozni. Ami a közös jelzőszámokat, mutatókat illeti, illetve a programspecifikusakat, szeretnénk, hogyha lennének közös mutatók, amelyeket EU szinten összesíteni lehet, és akkor megmondhassuk mondjuk ennek a szakbizottságnak, hogy mi, mi is történik egy szakpolitikában, de programspecifikus mutatókra is szükség van, hogy az ott, azon a területen elért haladást lehessen mérni. És mindenképpen támogatni akarjuk a tagállamokat, a régiókat, a kis számú, ahogy Zsül is mondta, program mutató kialakításában. Az utolsó dolog, amit mondani akartam a jelenleg folyó vitában, az Európai Bizottság különböző anyagokat készített, amelyekben elmagyarázzuk, hogy mit miért javaslunk, ezeknek egy része a parlamenthez is eljutott, talán a jelentés végső változatához hasznos lehet, például azzal kapcsolatban, hogy a bizottság mit javasolt, a, a teljesítmény keretekről, itt arról van szó, hogy a tervek szerint végrehajtott programok monitorozása miként zajlik. Arról van itt szó, hogy nem akarunk szankciókat alkalmazni az irányító hatóság hibáján kívül bekövetkezett problémák miatt ez is kiderül az egyik tájékoztató anyagunkból. Köszönjük szépen ezt a tanulmányt, és nagyon szívesen folytatjuk az eszmecserét erről a témáról ezzel a szakbizottsággal. Köszönöm elnök, köszönöm. Mielőtt lezárnám ezt a pontot, még egy hivatkozást szeretnék tenni arra, amit Peregren asszony mondott, az Európai Parlament szerepéről van szó. A múlt évben volt már erről vita, egyértelmű, hogy amikor a mentesítési eljárásokról van szó, a tagállamok hibáira fényderül, de szeretnénk egy-egy vitasorozatot az eredményekről is tartani, hiszen látjuk, hogy milyen komoly hozzáadott értéke van ez az európai, ennek az európai szakpolitikák és az európai állampolgárok számára. Köszönjük szépen, köszönjük a tanulmányt és az ismertetést, akkor is, hogyha az Európai Bizottság nem ért egyet százszerzelékben mindennel, rendkívül hasznos ebben a szakaszban, hogy erről tudtunk vitát folytatni a következő pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan. Köszönöm. De? És most következzen napi rendünk következő pontja, amely a kohéziós politika szerepe az EU legkülső régióiban az Európa 2020 stratégiával összefüggésben. Az árnyék jelentések felelőseit arra kérem, hogy legyenek rövidek, szóljanak röviden, és csak a lényegre összpontosítsanak, ugyanis nincs sok időnk, és rögtön meg is adom nekik a szót. Vou tentar ser também um pouco... Köszönöm szépen, elnök asszony. Para tentar... Én is megpróbálok nagyon tömören fogalmazni, azért, hogy időveszteség nélkül tudjunk haladni. A kohéziós politika rendkívül fontos szerepet tölt be az Európai Unió külső legtávolabbi régióval kapcsolatos politikája területén. Figyelembe kell tehát vennünk a kohéziót, és ez meghatározó fontosságú terület, mármint a kohézió a saját régióinkban, hogyha érvényesíteni kívánjuk, már pedig erre törekszünk a 2020-as stratégiát. A célkitűzéseknek a megvalósításához szükség van anyagi támogatásra, a pénzügyi eszközök nélkül utópiába fulladna az összes tervezetünk. Mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy a fenntartható, inkluzív fejlődést biztosítjuk a legkülső régiók esetében. A legkülső régióknak a környezete sokkal keményebb környezetet jelent, és sokkal nehezebben megvalósítható a kohéziós politikának a célkitűzései. A pénzügyi alapok, a pénzeszközök jelent rendelkezésre állnak, és arra van szükség, hogy a különböző adottságokat kihasználjuk azért, hogy csökkentsük az élet színvonal, illetve a nem jövedelem különbségeket a külső régiók és a többi régiók között. Na most, megkülönböztetett bánás módra tart igény a javaslat a legkülső régiók esetében. A 349-es cikkét kell itt figyelembe venni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. Egy külön keretről van szó, a legkülső régióknak az esetében sajátos eszközrendszerrel, és arra kell még tovább törekedni, hogy a jobb kormányzást is biztosítsuk az Európai Uniós régiók ezen kategóriájában. Fokozott figyelmet kell tehát szentelnünk mindenre, mindezt úgy, hogy a éves pénzügyi keretet érvényesítjük. A pénzügyi keretről hamarosan beszélni fogunk, és tudni kell azt, hogy vannak olyan számadatok, amelyek külön felhívják a figyelmünket arra, hogy 2007-2014 között mi történik. Az Európai Uniónak a költségvetése 2007 és 2013 között egészen pontosan egy olyan költségvetés volt, amely 9 milliárd 500 millió eurót képviselt. Ez a költségvetési forrás növekedni fog a jövőben. Első ízben történik majd az, hogy olyan kohéziós eszközökkel fogunk rendelkezni, amelyeknek a forrása magasabb lesz, mint amelyel rendelkeztünk a kap esetében. és hát azt is észleljük, hogy ezzel párhuzamosan a kap költségvetési forrása 10%-kal csökkenni fog. A számadatokat ismerjük tehát, ezek persze változó alakulású számok, figyelembe véve a konvergencia célkitűzéseket. És az is értető, hogy bizonyos területeken csökkenések következnek meg. Aztán most áttérnék az átmeti régiókra. A tranzíciós régióknak a költségvetési keretére 40 milliárdos tételről van szó, és hogyha a 2007-13-as periódust nézzük, akkor 550 milliós összeggel kell itten kalkulálnunk, és ez fog csökkenni utána most lefele, és a milliárdos összegekhez kell ezt referenciaként venni. Azaz a csökkenés 3%-os lesz. Persze ezt össze lehet most vetni úgy, hogy megvizsgáljuk az ERFA és a legkülső régiótak a pénzügyi keretét a 2013 as periódusban. Nos, a 976-os összegről, 976 milliós összegről 928-as összegre mentünk le. Persze felmérje felül az a kérdés is, hogy miért csökken ez az összeg 13 kal míg a legtávolabb régiók esetében a csökkenés csak 5%-os. Módszerként azt gondolkodtam, hogy a 900 76-os számot összevetem a 926-ossal. Nos, a 926-os össz, milliós összeg az a 2014-től 20-as periódusra vonatkozik, az ultraperifikus régiók esetében és a legkevésbé lakott régiókra. És gyakorlatilag itten azt kell figyelembe venni, hogy a valós csomag egy milliárd 513 eurót ölel fel, tehát gyakorlatilag itten egy 13%-os különbségről van szó. Sőt, hát 40%-os csökkenésről van szó. 40%-os az, hogy a bizottságtól meg kell, hogy kérdezzük, hogy mi is magyarázza ezeket a számokat. Ha a 2011-es adatokat nézzük, 1 milliárd 738 milliós összeggel tudunk kalkulálni és 976-ossal a következő programozási periódusban. Az első adat ugyanis az első periódusra vonatkozott. Tehát figyelembe kell venni ezeket az adatokat. És hát érthetetlen az, hogy az Európai Bizottságnak a javaslata nem veszik elően figyelembe a legkülső régióit és azoknak a sajátosságait. Hogyan lehet elérni azt, hogy ezek a régiók végrehajtsák a 2020-as stratégiát, az a fenntartható, intelligens és inkluzív fejlődési célkitűzéseket, miközben számos egyéb kihívásokkal is szembesülnek. Úgyhogy itt van ez a téma most a, az asztalokon. Tudjuk azt is, hogy az Európai Bizottság előkészít most egy olyan kommunikációt, amely a ultraperifikus régiókról fog szó, fog foglalkozni, ezzel foglalkozik, és úgy vélem, hogy ennek a témának a vizsgálatakor mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy a lényeges kérdésekkel foglalkozunk csak. Persze itt van az ütemezésünk is, és ennek keretében megvannak a különböző határidőket, határidők, és el kell érnünk azt, hogy a szakbizottságunkban és a plenárisban is végül jóvá tudjuk hagyni a jelentéstervezetet, és ezáltal is segítsük az Európai Bizottság munkáját. Úgy vélem, hogy arra van szükség, hogy nagyon határozott hangot hallatsunk a kohézióval kapcsolatosan, és ismertessük el kellő módon a legkülső régióknak a jogállását, a speciális jogállását. És végezetül. Azt hallottam, hogy a szétkiosztott dokumentum, amely a web honlapon is elérhető hibákat tartalmaz. Nos, ezeket időközben már javítottuk is, és ha jól tudom, akkor ezt most papír formájában, írásos formában megkaphatták. Köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságunk titkárságának is. Óriási segítsége produkáltak a számunkra, és köszönöm szépen azt is, hogy meghallgattak engem, és állok a rendelkezésükre, hogy megvitassuk ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Baptiste Joliet. Madame la Présidente. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az Európai parlament szakbizottsága, a régi szakbizottsága felelős azért, hogy egy horizontális vizsgálatot végezünk az ultraperifiával kapcsolatosan és ennek keretében csak üdvözölhetjük az elnök asszonyunknak a törekvését, csak úgy, mint a jelentés tevőtek szere a jelentését, azért a munkáit, amelyet a témában végeztek. Először is szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire jelentős az a munka, amelyet elvégzett a jelentéstevünk. Hatalmas témáról van szó, és azt is látjuk, hogy a munkálatok haladnak, ugyanakkor a fordításban némi problémát észleltünk az eredeti anyaghoz képest, és főként azok a kollégák, akik nem igazán jártasak ebben a témában, nehezen tudják ki ezért ezt a nagyon összetett ö, témát most közelebből megismerni. Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni azt, hogy a specifikus támogatásnak a csökkenését el kell, hogy ítéljuk. El kell, hogy ítéljük. Nem igazságos, egyáltalán nem igazságos az, hogy csak ezek a régiók, az összes régió között csökkentésen mennek keresztül, mármint hogy a támogatásuk csökken, szemben az összes többi régióval, miközben ezek az ultraperifikus régiók nem változtak státuszt, ugyanabban a kategóriában szerepelnek. A tematikus prioritások tekintetében mindenképpen arra van szükség, hogy koordináljunk, mégpedig az uniónak a szintjén. Figyelembe kell venni a régióknak a saját ragát, és azt, hogy milyen további igények rendelkeznek ezen régiókban a többiekhez képest. El kell, hogy tűnődjünk azon is, hogy a különböző alapoknak a felhasználása hogyan történik, hogyan történnek a különböző közbeszerzési eljárások lefolytatása és az infrastruktúráknak a finanszírozása. Ezzel kapcsolatosan jelezném, hogy az európai különböző közlekedési inter összekapcsolódások nagy hiányosságot szenvednek, és ennek megvan a hatása az egész tevékenységünkre. Az egységes piacnak is a szabályai következetlenül érvényesülnek. Ebben is rendent kell rendet kell teremteni. Arra is szükség van, hogy az Európai Unió külső és belső politikájának a nagyobb összhangját biztosítsuk. Az együttműködési opciók ugyanakkor érdekesek, Viszont itt is azt látjuk, hogy korlátokba ütközünk ismételten, és többek között a top-down eljárás eredményezi ezt a felülről lefelé irányuló tevékenység az operatív programokat területi együttműködésben ö, úgy működnek, hogy gyakorlatilag fent történnek meg a döntések, anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy lent mi történik például a Majot övezetben, illetve a Komor övezetben. Ott van egy olyan konfliktus, amely már olyan idős, olyan régi, mint a világ szinte. Ezt nem veszik kellően figyelembe mindenképpen arra van szükség, hogy a javaslatok az Európai Bizottság részéről, de csak a regionális politikát vegyék figyelembe, hanem egy szélesebb látókört irányozzanak elő, az Európai Unió általános fellépésébe illeszkedjenek be. E tekintetben néhány javaslatot szándékozom tenni, a halászat, a kereskedelem, és az adó és vámügyi szabályozás tekintetében is. Úgy vélem, hogy abból a perctől kezdve, attól a perctől kezdve, hogy abból indulunk ki, hogy a 349-es cikke az alapszerződésnek előírja az együttműködést, el kell, hogy jussunk oda, hogy innovatív módon lépjünk fel. Ez a cikkely lehetővé teszi azt, hogy ezek a régiók úttörő szerepet töltenek be, és különböző innovatív kísérleteknek is a helyszínei lehessenek. Olyan kísérletekét, kell, hogy legyen, amelyeket aztán ki lehetne terjeszteni az Unió egyéb régióira is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Catherine Gress, present. Köszönöm. Catherine Grez, és Messzak úr. Grez... Catherine Grez eh, nincs itt így helyette beszélnék. Első ízben szólok itt most a, ebben a szakbizottságban, úgyhogy elnézést kérek, hogy ez most még csak egy főpróba lesz, hogy úgy mondjam. Néhány észrevételemmel lenne mindenek előtt, először is felhívnám a figyelmet erre a nagyon jelentős tanulmányra, amely a legtávolabbi, legkülső régiókkal foglalkozik. Uh, Javasolnék uh, valamit a mezőgazdaság, a fenntartható mezőgazdaság kapcsolatban. Ugye be kell vonni ezt is a belső piacba. A harmadik uh, cikkben is szükség van egy kiegészítésre, kereskedelmi megállapodások az EU és külső országok között. Mindenképpen figyelembe kell venni a külső régiók termelését. 12-es cikk, mindenképpen az energiahatékonyságot vegyük figyelembe. Nagyon támogatjuk a jobb kormányzást, a legkülsőbb régiók esetében. Úgy gondolom, hogy fontos lehetőséget adni ezeknek a régióknak, hogy egymás között jobb összekötetést teremtsenek. Én is egy ilyen régióból érkeztem, nagyon sok, 48 sziget alkotja déli égei térséget, és nincs összeköttetés a szigetek között, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy megfelelő módon ösztönözzük ezeket a régiókat, hogy jobban részt vehessenek az EU folyamataiban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Később megállapodunk benne, hogy meddig lehet benyújtani a módosítókat. Ogyi Vlaszák következik. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék üdvözölni több javaslatot is a jelentésben egyfelől a az adózási kérdéseket a versenyképesség javítása érdekében, illetve a lehetőséget, hogy a kutatásba, innovációba fektethetnek az Európai Innovációs Támogatási Hálózat révén, illetve hogy csökkentenénk a mezőgazdaságnak való kiszolgáltatottságot, ugyanakkor több aggályom is van. A gazdasági szigor és a költségvetési konszolidáció idején nagyon fontos, hogy az EU költségvetésében meg takarításokat eszközöljünk a több éves időszakban, amit a bizottság javasol. A legkülsőbb régióknak 2014 és 2020 között jutatandó pénzeket csökkentették. Mi ezzel egyetértünk nem tudjuk azt sem elfogadni, hogy a pénzügyi támogatást erősítjük a mezőgazdaság területén, a külső régiókban, ahogy a e, jelentés javasolja. Az ECR úgy véli, hogy a e, kereskedelmen, a magánszektoron e, múlik ezeknek a régióknak a jövője, nem pedig a nagyobb támogatásokon, illetve a kapnak való nagyobb kiszolgáltatottságon. A legkülsőbb régió koncepciója ráadásul úgy tűnik, hogy csak szigetekre vonatkoztatható. Miért csak szigetek a haszonélvezők, miközben szárazföldi területek is vannak igen messze, ezekre is figyelni kellene. Köszönöm, Jönusz a Marzsi mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani és gratulációt megfogalmazni Nuno Teixeira kollégáknak, kiváló munkát végzett ugyanis, és jelezném azt is, hogy alapvetően támogatom azokat a javaslatokat és azt az irányultságot, amelyet megfogalmazott a jelentés tervezetében. Olyan jelentésről van szó, amely a legjobb pillanatban született meg, mégpedig két oknál fogva. Először is akkor született, amikor néhány hét, néhány hónap választ mindössze minket el az Európai Bizottság témában megfogalmazott kommunikációval. És azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos, ez a saját kezdeményező jelentés, nagyon fo- fontos, inspirációs forrás lesz az Európai Bizottság számára. A másik ok, amely révén nagyon aktuális ez a jelentés, az a válság, amely sújtja az Európai Uniót is úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy mind a szakbizottságunk, mind pedig az Európai Parlament határozatton támogassa, és ezt jelezze is a legkülsőbb régiókat. Tudjuk, hogy ezek a régiók nagyon kivannak téve a gazdasági hatásoknak, a távolságok miatt, nagyon kivannak téve a piaci fejleményeknek, úgyhogy mindenképpen az első vonalban vannak az érintettek, a válság érintettjei körében. Úgy vélem, hogy igaza volt a jelentéstevőnknek akkor, amikor hangsúlyozta, hogy ö, változatlan szinten kell tartanunk a pénzügyi támogatásokat a következő programozási időszakban helyén való volt aláhúzni azt is, mennyire szükséges, hogy a pozei program számára is biztosítjuk a kellő forrásokat. Valóban mindenki említette bár azt, hogy a speciális támogatásoknak a helyén valósága kiemelendő azért, hogy a hátrányokat így módon tudjuk kompenzálni és akkor, amikor ezen kérdésekről beszéltem Hán biztos úrral, feltettem neki a kérdést, azt, hogy meg tudnám fogalmazni számunkra, hogy mely okok vezettek oda, hogy az Európai Bizottság csökkentést javasolt, mégpedig több mint 40, igen, több mint 40 százalékos csökkentést választ nem kaptam tőle, és úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy valamennyi európai parlamenti képviselő, amely a legtávolabbi régiókból jött az európai parlamentbe, napirenden tartsa ezen kérdéseket. Drága ott az élet, rendkívüliek a költségek, és ez az állításom áll valamennyi legkülsőbb régóra. És az Európai Bizottság is különben erről már megfogalmazott különböző tételeket, különben nem most jöttem a Rényon szigetekről, és mint tudják, nagyon súlyos válságnak vagyunk jelenleg kitéve, egy olyan szociális feszültségnek, amelynek az alapoka a rendkívül drága megélhetési költségekben keresendő, a hatalmas függőség a külvilágtól, és egy sor egyéb probléma, amely meghatározza az energiaforrásoknak az árának az alakulását, csak úgy, mint az egyéb nyersanyagokét és az élelmiszerekért is. Úgyhogy úgy vélem, hogy ez a szempont kulcsfontosságú. Végezetül hadd tére ki az energiaforrásoknak a árára és a megújuló energiáknak a fejlesztésére. Nagyon örülök, hogy ez a témakör is szerepel, mégpedig prioritásként kollégáknak a jelentéstervezetében. Úgy vélem, hogy a földrajzi sajátosságait figyelembe véve a szigeteknek mindenképpen lehetőség van arra, hogy nagyon ambíciózus célkitűzéseket tűzzünk ki magunknak, még ambíciózusabbat, mint a más európai régiók, és azt vélem, hogy az energetikai függetlenség nem illuzórikus. Köszönöm szépen. Következő képviselő. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, én is csatlakoznék az előttem szóló kollégákhoz, és én is gratulálnék a jelentéstevőknek a kiváló javaslatáért, és nagyon örülök annak, hogy megfogalmazta, milyen kihívásokkal szembesülnek a legkülsőbb régiók. Valóban a jelentés szövege megalapítja azokat a tételeket, amelyek már szerepeltek abban a bizonyos memorandumot, amelyet Franciaország, Spanyolország, Portugália közösen fogalmazott meg a kejeni elvek kapcsán. A Szolbesz elnöknek is a javaslataira tudok utalni, és 2011-ben is nagyon fontos fejleménytek mentek végbe Martinik szigetén. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ezen régiókat kilenleges bánásmódban kívánja részesíteni segíteni a jelentés tevő, és azt gondolom, hogy arra is szükség van, hogy egyéb kritériumokat is érvényesítsük, nem csak a GDP arányos kritériumokat, a GDP per fő, hanem egyéb szempontokat. Figyelembe kell venni ugyanis a sajátosságét ezen régióknak. Olyan mutatókra van szükség például, amelyek azt mutatják, hogy milyen a munkalépűségnek a mértéke a fiatalok körében, milyen a lemorzsolódás az iskolákban. Úgy látom, hogy meg kell erősíteni azokat a támogatási eszközöket, amelyek a kezünkben vannak, többek között a pénzügyeket. 40-45 százalékos csökkentésről van szó a források tekintetében, erre is ki kell térnünk. És hát gondoljuk az egyéb költségekre, amelyek járulékos és újabb költségeket teremtenek többek között a halászat tekintetében. Márpedig arra van szükség, hogy egy igazi halászat alapú és tengerügyi alapú ö, politika alakulhasson ki önállóan ezen régióban. Felhívnám a figyelmet a különböző hatástanulmányokra. Ismerni kell ezeket még mielőtt megtárgyaljuk a nemzetközi megállapodásokat a helyi halászatra vonatkozóan. Jobb megelőzni, mint utólagosan gyógyítani a sebeket és ki, hangsúly, és hangsúlyozom ezen kívül a területi együttműködési tevékenységeket is. E tekintetben alá sokkal alatta maradtunk a reményeinknek, Éppen ezért van szükség arra, hogy speciális allokáció, támogatás érvényesüljön, figyelembe véve a távolságokat. Aztán vannak egyéb tételek, amelyekkel nem értünk teljesen egyetek Szerá úr eseté, vagy javaslatával. Mindenképpen azért azt mondanám, hogy az a kritérium, amely e tekintetben érvényesül, nem feltétlenül mindig a leghelyén valóbb. Mindenképpen gratulálok Texer úrnak, és egyfajta sor módosítót fogok előterjeszteni. Köszönöm szépen! Muito obrigado e muito rapidamente, porque já eh, coisas importantes foram ditas, apenas para dizer que este... Nagyon sok fontos dolog elhangzott már, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelentés nagyon jó eséllyel szolgál, ugyanis a memorandumon és az elnökök konferencián keresztül már sok mindent hallottunk, és az Európai Bizottság a Szolves volt biztos úr jelentésével egy nagyon fontos hozzájárulást kapott a megfelelő stratégia kidolgozására ezeknek a területeknek a fejlesztése érdekében. És az, hogy a kezdeményezést előre hozzuk, is fontos. Fontos, hogy elmondjuk a véleményünket, gondolatainkat a jelentéssel kapcsolatban. Hallottuk már a legfontosabb problémákat, azokat kiválóan bemutatta a jelentés, hogy milyen problémákkal küzdünk az Európai Unió belső piacán is, és milyen regionális problémákkal szembesülünk. Mi nem az európai földrészen vagyunk, hanem ö, valahol a tengerben, és ez bizony nagy különbség, és nagyon jól bemutatta ezt a helyzetet a jelentés. A kohéziós politikában új fejezeteket tudunk nyitni, akkor erre nagyon érdekes ösztönzéseket lehetne kidolgozni, például partnerségi szerződéseket, és hát milyen intézkedésekre van még szükség ezeken a területeken tekintettel azokra a kényszerekre, amelyeknek alá vagyunk rendelve. Fejlesztésre van szükségünk, és mindenképpen meg kell próbálni mindezt, hogy teljes mértékben ki tudjuk használni a potenciált. Köszönöm, Ivens Gudmányis. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a jelentés legfőbb üzenete az az, hogy miért ilyen komoly a csökkentés. A számokból, amelyeket felsorolt, az derül ki, hogy itt 40 ról van szó. Nem világos ez az egész nekem, nincsenek itt előttem a számok. Mindig problémánk lesz, amíg nem kapunk a bizottságtól egy tisztességes választ. Négy héttel ezelőtt az első találkozón Hán úr ott ült ön mellett, és mutattam neki egy táblázatot. Ez nem az egy főre jutó adatokat mutatta, de az, hogyha a kohéziós politika alapján ő, csoportosítjuk Európát, akkor nekünk plusz 7%-unk van. De aztán most halljuk, hogy mínusz 20. Na most azután ő meg egyéb számokat említett, hogy mi a helyzet az átmeneti területekkel, az átmenet, a tranzíciós területekkel, a konvergenciás területekkel, és mi az, amiről most a raportőr úr beszél. De még mindig nem tudjuk pontosan a számokat, nincs válasz, nem világos, ebben a bizottságban sem, hogy mi micsoda. Na most, hogy ha van pénz, akkor csökkentésekre van szükség ugye mondják, de hát meg kell nézni, hogy a bizottság tagjai ezt hogy értik, ezt a bizottságnak ki kell dolgoznia, és meg kell nézni nekünk, hogy hogyan magyarázhatók ezek a számok. Egy hónappal ezelőttig gyakorlatilag semmiféle számot nem kaptam, és ez folyamatosan probléma lesz a legkülső régiókkal kapcsolatosan aztán a konvergenciás, konvergención, konvergencián, konvergenciát élő területekkel kapcsolatban is azt hallottuk, hogy nem lehet lehetővé tenni a kifizetések ilyen mértékű emelkedését. Akkor vegyük az egyfőre jutó összegeket. De hát azt mind a mai napig nem tudjuk, úgyhogy esély sincs arra, hogy itt beszéljünk a dologról, hiszen számokra van szükség, hogy megmagyarázzuk, hogy kevesebb pénz áll rendelkezésre és nincs ennyi erre, meg annyi, meg arra, de ma, ha nem tudunk válaszolni a kérdésekre, ugye azt mondják, hogy 40%-kal csökkentjük a ö, perem területek számára juttatott forrásokat. Ezt nem hiszem el, ez túl sok. De semmiféle számadatokat nem kaptunk a DJ, DJ Regiről, a regionális politikai főigazgatóságról és majd a több éves pénzügyi keret következik, ahhoz nekünk tudni kell a számokat, őszintén kell erről beszélni, és ezt tudnunk kell, hogy reálisan tudjunk gondolkozni a kérdésről. Ugye 47 százalék plusz, aztán mínusz 17 százalék, a külső peremkerületek esetében 4 aztán megint 40 csökkentés, nem értem. Szóval a számokat, ez csak filozófiai itt beszélgetünk mindenféléről, alapok nélkül. Köszönöm. Pikséra, kollega. Köszönöm szépen, megpróbálom összegezni. Úgy gondolom, hogy ami elhangzott, az helyes. Tamáros kollégának igaza van, de a számok nem helyesek. Nekem is van egy szóbeli kérdésem az Európai Bizottsághoz a regionális fejlesztési alappal kapcsolatosan a regionális számadatoknál állítólag eh, hiba történt. Az az információ, amit én adtam, a legfrissebb adatokat tartalmazza. és eh, a megszorítások valóban 47%-ot tesznek ki a régiók esetében 2007-2013 között nagy szám volt ez, valamivel kisebb szám lesz a következő pénzügyi terv időszakban. 937 ezer millió. Ezt kell leosztani ugye a periférikus régiókra, illetve a ritkán lakottakra. Van egy terület, ami mondjuk Brazíliával határos. Egészen más a helyzet, mint mondjuk az északi területeké. Tízezer kilométerre van Európától, óriásiak az eltérések, és, és nem szeretnék ad eternam strukturális alapokból, közösségi alapokból élni. Szeretnének saját lábukra állni. De addig is egyenlő bánásmódot érdemelnek a többiekhez képest. Differenciálásra azért van szükség, mert esetleg más akarnak csinálni. Gíneában, Guadalupe-ban mások a gazdasági körülmények, mások a földrajzi dimenziók ilyen szempontból nem lehet őket egymáshoz hasonlítani. Ugyanakkor hasonlóak az általános problémáik, és ezért hasonló a megközelítés. A saját kereskedelmükből kell, hogy megéljenek. például Madeira szenved a különböző pénzügyi kiigazításoktól, a Trojka fellépése Portugáliában, az IMF fellépése, ugye egész Portugáliát érinti, de Madérára is kihat. A Trojka által alkalmazott kiigazítások miatt óriásiak a ö, csökkentések. 2011-ben a madeirai önkormányzat azért vesztette el a választásokat, mert a tárgyalások megszakadtak, és több ezer millió euró veszett el, ez a jövőre is kihat. Madeira a saját erejéből szeretne megélni a jövőben, de hogyha ilyen egyenlőtlen bánásmódot kap, akkor egyszerűen nem tudod állni a rajtkockára sem. És különböző módokon, de ugyanez a helyzet a különböző ö, külső területekkel az emberek megfeledkeznek erről, megfeledkeznek arról, hogy az északi területek mennyire ritkán lakottak, specifikus problémáik vannak, specifikus megoldás szükségeltetve, de nem akarnak a végsőkig támogatásokból élni. A bizottságnak az RDF-en belüli 10.1-es javaslata bizonyos feltételhez kötést javasol, és egy 50%-os kötelezettséget az automatikus támogatás odaítélésnél, nyilván ugyanolyan feltételekkel nem tudnak részt venni a játszmában a ritkán lakott területek, mint a többi régió. Egységes kell, hogy legyen a szigorítás, nem lehet 3%-ot elvenni a leggazdagabb régióktól, és 47%-ot a legszegényebbektől. Ez nem egyenlő van nem egyenlő áldozat. A gyengéket büntetik a erősek miatt. Leszeretnénk Zende eh, van Nisztelrooy úrnak, még megadnám röviden a szót. Igen, egy rövid észrevételem lenne magamnak, az elnök asszonynak és mindenkinek, aki eh, módosítókat szeretne benyújtani, hogy fel kell, hogy ismerjük, hogy ez egy saját kezdeményezésű eh, folyamat, vita, ami arról szól, hogy az EU 2020-as filozófiát és szakpolitikákat hogyan akarjuk a szigetek, a legkülsőbb régiók esetében esetében alkalmazni. Ez nem egy újabb vita az új pénzügyi tervidőszakról meghallgattam ezeket a messzire nyúló észrevételeket, megjegyzéseket. Azt kell most itt vizsgálnunk, hogy a 2020-as stratégia hogyan tud jobban segíteni a legkülső területeken. Ne arról folytassuk vitát, ami nem szerepel ebben a dokumentumban, ezt csak rövid megjegyzésként tenném meg. Elnök, köszönöm. Anna Paula Leisi eh, részlegvezető az Európai Bizottságnál, de most nem adjuk meg a szót eh, neki, hanem azt kérjük tőle, hogy továbbítsa az üzenetünket. Hán biztosnak további magyarázó találkozókra van szükség az asztalra tett javaslatokkal kapcsolatban, hogy minden világos legyen, és együtt dönthessünk az Európai Bizottsággal, hogy milyen eh, formában lehet, hogy ezeket a magyarázatokat megejteni mindenkinek köszönet a vétáért, amit Lambert mondott, az világos, nem kell megismételnem. Amit viszont meg kell tennem, a határidőt ki kell tűznöm. Március 1-e délután 3 óra a módosítók benyújtásának határideje. Kedves kollégák, akkor ennek alapján tudnak működni, és folytatjuk a vitát a finanszírozásról és a szakpolitikáról a következő üléseken. A legkülső régiók problémája fel fog merülni még a szabályzási keretekkel kapcsolatban is. Ezzel áttérhetünk a következő napirendi pontra, André Kovácsev véleményére a többéves pénzügyi keretről, és Bőge, illetve Kalfin költségvetési szakbizottsági kollégák is itt vannak. Kedves kollégák, a költségvetésről nem tudunk itt most vitát folytatni, erre lesz egy csomó más alkalom, meg kell, hogy hallgassuk a két jelentéskészítőt arról, hogy hol tart ez az időszak, a házban milyenek a kilátások, nem tudom, hogy Andrej vezetné be esetleg röviden? Igen, és utána akkor a jelentéskészítők. Köszönöm elnök azt és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy most itt a két társ előadóval eszmecserét folytathatunk a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Hadd emlékeztessek arra, hogy miről is beszéltünk a múltkor, ugye a jóváhagyási eljárással kapcsolatban a 312-es szerződéscikről volt szó, ami nem teszi lehetővé a parlament számára, hogy többet mondjon, mint igen vagy nem a bizottság javaslatára. Ez azt jelenti, hogy nagyban ki vagyunk szolgáltatva a Költségvetési Szakbizottságban hozott lépéseknek, illetve annak a szándéknak, hogy lenne egy közbűső jelentés a pénzügyi keretről a házszabály 81-es cikke alapján. Nagyon örülök, hogy itt van a két társelőadó. Eddig a Költségvetési Szakbizottság nem tett egyértelmű kötelezettségvállalást a betekintésre a éves pénzügyi keretről tárgyaló különbizottság felállítása még nem világos, elég von Breszkával, az Európai Bizottság régió főigazgatóságától folytattam egyeztetést, a tanácsban kialakult helyzetről, illetve az előkészítő testületek mandátumáról a két fő fél, az elnökség barátai munkacsoport, illetve a szektorális fellépés munkacsoport játszik szerepet. Az első a szektorális jogalkotással kapcsolatban például kohéziós, mezőgazdasági, szakpolitika pénzügyi kihatásai, a másik pedig a tartalmi szakpolitikai kérdésekkel hivatott foglalkozni, így például a tematikus koncentrációval a kohéziós szakpolitikában. Ugyanakkor von Dreska úrral folytatott megbeszélésemből egyértelművé vált, hogy nincs még világos határvonal a két munkabizottság területe között, tevékenységi területek között Júniusban a Dán elnökség a tanács elé tesz egy tárgyalási dob jó kiindulási alap lesz ez a tárgyalásokra. Amit szeretnék megemlíteni, az az összegek kérdése. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunkat ösztönözni kell arra, hogy foglalkozzunk az összegekkel, a különböző szakpolitikák összegeivel a Garriga jelentésnek megfelelően. Tudom, hogy vita folyik arról, hogy esetleg az összegekkel ne foglalkozzunk, Még egyszer örömmel üdvözlöm a két társelőadót, és nagyon érdekel, hogy milyen lépéseket terveznek. Kérem, önök döntsék el, hogy ki beszél először. ABC sorrendben Bőge úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy jó szövetségesek vagyunk, még ha két különböző frakció tagjai vagyunk is, ugyanis egy dolog világos mindenki számára. Ha a parlament az elfogadási eljárás során a többéves pénzügyi keret elfogadása során bizonyos szempontokat érvényesíteni akar, akkor azt csak közösen tudjuk megtenni. Ez vonatkozik a jogszabályalkotási és a költségvetési eljárásra is, csak közösen tudjuk az elképzeléseinket érvényesíteni akkor, amikor az egész politikai és költségvetési környezet egyáltalán nem mondható egyszerűnek. Tehát nehéz lesz érvényesíteni azt, amit a plenáris ülésen csak nagyon nagy többséggel a Kariga jelentéssel megszavazott. Emlékeztetnék még arra is, hogy ami a pénzügyi tervet illeti. A Költségvetési Bizottság illetékes a kérdésben, beleértve a kiadásokat és a bevételeket, és az egész kohéziós politika tartalmát tekintetve, tekintetbe véve. Tehát ez a Költségvetési Bizottság dolga, és hát majd meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk észszerűen koordinálni a munkát egymás között. A magyar elnökség idején kezdődött a kérdés, aztán az első gyakorlata lengyel elnökség alatt most folytatódik, a Dán elnökség alatt a munka egy intenzív párbeszéd során, hogy teremtsük meg az alapjait a többéves pénzügyi tervnek, és hát ez természetesen azt is jelenti, hogy komoly meggyőző erőre lesz szükség, hogy a tanácsban ezt el tudjuk fogadtatni, a 312. cikk szerint a Lisszaboni szerződés 312 cikk szerint hozzájárulási eljárás van, tehát csak igennel vagy nemmel szavazhatunk illetve változtatok a sorrenden nemet vagy igent, direkt mondom így. Ugyanakkor a 312. cikk 5. bekezdése tartalmaz egy olyan kitételt, hogy az eljárás során, amely a pénzügyi terv elfogadását célozza a parlament, a tanács és a bizottság minden intézkedést meg kell, hogy tegyen a terv elfogadását megkönnyítendő. Tehát ez lenne a kiegyenlítés azért, hogy ugye egy a konventben egy hosszú éjszaka után a tagállami diplomaták megpróbálták megszüntetni a parlament költségvetési jogát. Hát hál' Istennek ezt még egy kicsit vissza tudtuk venni, de most azt várjuk, hogy ennek a megállapodásnak a szelleme és tartalma teljes mértékben teljesüljön. Tehát óva intjuk a tanácsot, hogy most a briefing és a debriefing kapcsán, amit az általános ügyek tanácsával kapcsolatos, és nem szabadna ezt arra használni, hogy most márciustól júniusig valóban megkezdődjenek a tárgyalások, anélkül, hogy sor kerülne egy megfelelő vélemény cserére, mert akkor tényleg fennáll a veszély, hogy nem sikerül abszolút többséget szerezni a parlamentben a többéves pénzügyi terv számára. Most én nem, aki nem foglalkozik a számokkal, hanem ha nem csak a számokkal foglalkozik, hanem a kisbetűs részeket is elolvassa, akkor látja az intézményközi megállapodásban, hogy milyen nehéz ez az egész költségvetési eljárás, de az egész ügy nagyon politikai. Kezdve a költségvetés struktúrájától, addig a kérdésig, hogy milyen rugalmasságot biztosítunk az egyes költségvetési években, és hát még számos egyéb példát is hozhatnék, de én nagyon remélem, hogy sikerülni fog a tárgyalási csomag előkészítése során, és ez a Dán elnökség célja, hogy intenzív párbeszédet tudunk elkezdeni, amelynek során olyan alapvető javaslatok születnek meg, hogy ugye a parlament, tehát hogyan lehet megfelelően mégiscsak figyelembe venni. Amit mi el tudunk mondani, az még nem az eldöntött irányvonal. Még lesz a kontaktcsoportnak egy ülése Szerdán Schulz elnök vezetésével, ez a kontaktcsoport a frakció koordinátoriból áll a Költségvetési Bizottságban az ügyrendünknek eljárási szabályzatnak megfelelően, és ott lesz még néhány fontos bizottság elnöke is szerdán, és egy második fordulóban további bizottsági elnököket is bevonunk ebbe a munkába. A két raportőrnek az az ajánlata, hogy egy strukturált párbeszédet folytassunk a parlament szakbizottságaival az elkövetkező hónapokban, és így módon mindenki mindenkiről tud, hogy mit gondol, és majd a Strasburgi plenárison csütörtökön délelőtt a következő ülésen tartunk egy ülést a jelentéstevőkkel, az MFF és az árnyék jelentésfelelősök részvételével, és így módon egy folyamatos eszmecserét tudunk folytatni, és biztosítani tudjuk a megfelelő információs szintet. Ezen túlmenően, és er, ezt majd még szerdán részletesen megvitatjuk, de mi, mint raportőrök, erre már felkészültünk, és azt akarjuk javasolni, hogy készítsük elő a májusi plenárist oly módon, attól függően persze, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogy a plenárison egy olyan határozattal álljunk elő, amely az irányokat mutatja, vagy a vörös fonalat a parlament számára, és mindig annak alapján, ami a Kariga jelentésben szerepel, és amit a plenáris már elfogadott, ezt nem kell újra kitalálni. Ezen túlmenően meg kell gondolni, hogy ha majd haladnak előre a dolgok, valószínűleg október elején jutunk oda, hogy egy köztes jelentés lesz elkészíthető, mielőtt még a tanácsban ez a dolog beindul számokkal, képletekkel, tudják, hogy ez hogy történik, és akkor még a plenáris ülésen egy további mandátumot kell szereznünk, a köztes jelentés elkészítésére, és akkor minden bizottság véleményezheti majd ezt a köztes jelentést, ami a számokat illeti. Persze tudom, hogy nagyon különböző viták folytak erről az egyes frakciókban, csak egy dologra emlékeztetnék. 2005-ben volt egy megállapodás az intézmények között, hogy minden intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy elvégzi a feladatait, beleértve az első olvasat előkészítését, de még nem nevez meg konkrét számokat, mert ez csak az utolsó pillanatban történik a bizottság javaslatai alapján. Akkor tudjuk a számokat lebontani. Tudom, hogy vannak más vélemények. Mi ketten, mint raportőrök, nekünk nincs semmi problémánk azzal, hogy önöknek számoszlopokat prezentáljunk. De hát gondolják meg, hogy ez mit eredményezne itt a parlamentben is. A két nagy blokk, a kohéziós politika és az agrárpolitika viszonylag világos. Tehát a 67, a kohéziós politika ott az áll, hogy a jelenlegi tervezési programban az összegek legalább meg kell, hogy maradjanak a régi szinten, stb. És hát hasonló megállapítások szerepelnek a mezőgazdasági politikával kapcsolatban is, tehát befagyasztás egy szinten azonban ezzel játékteret biztosítunk más politikai területek számára is, mert ugye az összköltségvetés az 2%-kal nő. Tehát ez a csomag tele van kompromisszumokkal. Ha most elkezdünk minden egyes jelentésbe számokat beírni, akkor ez a kohéziós és a mezőgazdasági politika esetében talán könnyebb, mint a többi politikai területen, de hát mi történik ott az egy a kategóriában, vagy a külpolitikában? És a nagy veszély az az, hogy akkor ezeket a számokat az ember már nem tudja összehozni egymással. Tehát így nézve a kérdést, ezt majd a frakcióknak kell megvitatniuk, ezért a kontaktcsoport először ezt megtárgyalja, és én most csak a saját személyes tapasztalataimat mondtam el, hogy miért. Mondom azt, hogy ez számunkra gyerekjáték, de a parlament számára azonban komoly feladat, és lehet, hogy bizonyos témákkal kapcsolatban, ami a számokat illeti, nagyon gyenge tárgyaló partnerek lehetünk, és éppen ezért ezt nagyon intenzíven meg kell gondolni. Még valamit mondok, és utána majd a kollega ezt kiegészítheti, amit elmondtam. Mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet a tanácsban. Nagyon-nagyon nehézkesen mozog a tanács. Van egy nagyszámú ország, amelyek a kohéziós politika megfelelő ellátását követelik, hogy megfelelő forrásokat biztosítsanak számukra. Másik meg azt mondja, hogy már így is sok. 2000 plusz 12 százalék, mert így tudjuk teljesíteni a minimumot, amit a Lisszaboni szerződés előirányoz, mondja a parlament. De hát ez persze azzal is jár, hogy ha a tagállamok nem akarják ezt a forrásrendszert, akkor meg kell magyarázni, hogy milyen prioritásokat határoznak meg, illetve milyen prioritásokat kell törölni a listára, mert hogy nem lesz minden finanszírozható. Kutatásfejlesztés? Fejlesztési politika? Hogy csak két példát eh, említsek ebből a katalógusból. Ugyanakkor arra is mindig gondolni kell, és ez nehéz eh, helyzetet teremthet számunkra, eh, a vörös fonalakat illetően. Ha a tanácsnak nem lesz megfelelő ajánlata, még úgy, hogy nem bontjuk ezt le az egyes kategóriákra. És a parlament arra kényszerülne, hogy nemet mondjon, akkor meg kell, hogy maradjunk a 2013-as számoknál az egyes kategóriákban, összhangban az intézmény közi egyezménnyel, a megfelelő indexel átszámítva. Ez nem lenne nagy válság számomra, mert mi dolgozunk tovább bizonyos számokkal. Csak elmondom, és mindenkinek látnia kell, hogy mi, mint parlament, mire vagyunk készek, mit tudunk mondani, és miért vagyunk készek harcolni. Senki nem tudja pontosan látni, hogy majd a Dán elnökség milyen ajánlattal szolgál júniusban, és majd a frakcióknak kell annak alapján dönteni, hogy milyen utat kívánnak járni, és az esetleges ellenségeskedés, a közvélemény negatív véleménye ellenére is előre kell lépni, és ezen az alapon kell dolgozni, és jogszabályalkotási munkát is kell végeznünk ezekkel a számokkal, az is világos persze, hogy minél bonyolultabbak a számok, annál nagyobb rugalmasságra van szükség az Európai Parlamentben, ugyanis a tapasztalat a nagyon nehézkes költségvetési felülvizsgálatokkal kapcsolatban azt mutatják, hogy nagyobb mozgástére van szükség az éves költségvetésekben, és mi itt a Kariga jelentésben számos jó ajánlást fogalmaztunk meg, és majd ezt próbáljuk meg szerdán a kontaktcsoportban tisztázni, közösen néhány más kérdéssel, és azt gondolom, hogy aztán majd az elnökök értekezlete is foglalkozik ezzel még egyszer, és akkor az esetleges ellentétes véleményeket meg lehet szüntetni, illetve meg lehet oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor nem tudom, hogy a raportőr úr ki akarja ezt engészíteni. Igen, néhány rövid kiegészítés ahhoz, amit Reimer mondott az eljárással kapcsolatban és a tartalmi vitával kapcsolatban, illetve a számokkal teljesen egyetértek azzal, amit mondott, arról, hogy egyeztetni kell az álláspontunkat a különböző szakbizottságokban és az általános stratégiánkat is. Úgy gondolom, hogy csak akkor lett szavunk, hogyha a parlamentnek nagyon konszolidált közös álláspontja van. Ez azt jelenti, hogy a plenárison és a frakciók között megállapodás születik meg kell, hogy próbáljuk ezt elérni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos szakbizottságban, mint a regi szakbizottságban szintén meg kell kísérelni, meg kell kísérelni ezt a konszolidációt. Nagyon valószínű, hogy a jelenlegi általános ügyi tanácsban a Dán elnökség különböző az MFF-fel kapcsolatos témát megvitat, Valószínűleg áprilisban lesz szó a regionális kérdésekről, tehát az általános ügyi tanácsban, áprilisban. Ennek előkészítéseként a Dán elnökség kérdéseket tesz fel, és válaszokat vár a tagállamoktól. Miért kell, hogy elmondjam ezt önöknek? Nos, ez azzal kapcsolatos, hogy milyen általános számok alakulnak majd ki a vitában. Amikor a Dán elnökség a tanácsban az általános számokkal előáll, háromféle országcsoport lesz. Az egyiknek ugye tetszik a bizottsági javaslat, a másik azt mondja, hogy túl korai a vita, a harmadik pedig egyértelmű csökkentést akar. Azok az országok, amelyek magasabb költségvetést szeretnének, nincsenek jelen a tanácsban. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentekkel is folyamatosan egyeztetni kell. Ma az Európai Parlamentben van egy közös konferencia az európai és a nemzeti parlamentek részvételével. Ma délután külön az MFF-ről lesz szó. Március 22-én, 23-án mm, a parlament esetben tanács újabb konferenciát tart, kifejezetten az MFF-ről, a többéves pénzügyi keretről, a nemzeti kormányok meghívásával. Én nagyon kérem, hogy a nemzeti parlamentekkel is működjünk együtt, mert nagyon fontos a kérdés. Két-három dolog, amit meg kell beszélni a bizottság javaslatával kapcsolatban az általános csomagon túlmenően és az összegeken túlmenően. Nyilván tudják, hogy a kohéziós politikában jelentősek lesznek a változtatások, ezért kérdezi meg az elnökség a tagállamokat, és erről lesz szó áprilisban a tanácsban. A feltételhez kötöttség kérdése makroökonomiai feltételek legyenek, és egyáltalán így legyen ahogy javasolják. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az Európai Bizottság javaslata az európai szemeszter gyakorlati szankcióit mind-mind a kohéziós politikában akarja megvalósítani. Ugye most volt egy magyar ügy a legutóbbi bizottságülésen, a kohéziós politika eshet áldozatul az európai szemeszternek, a makroökonomiai stabilitás prioritásának, hogyha ez így marad mi a helyzet az előfinanszírozással, együttfinanszírozással az alapok pénzügyi területével, alkalmazási területével? Ugye vannak a legkülső területek, illetve ritkán lakott területek, 336 milliárdot így akarják elosztani. A kap elfogadható -e 2,5 százalékos GDP plafont javasol az Európai Bizottság a kohéziós alapoknál. milyen lesz a kiosztási kritériumok rendszere, regionális, munkanélküliségi ráta alapján, stb. stb. különbségek vannak az országok között, aztán a Connecting Europe támogatáshoz vagy rendszerhez való kapcsolódás, 10 milliárd a kohéziós alapokból ide kerül, kell -e egyértelmű kapcsolódás a közös politikákhoz. Mindenről vitát kell folytatni, és a Regi Szakbizottság nyilván előbbre fog egy kicsit járni az elméleti ügyek megvitatásánál. A tanácssal együtt lassan kialakulnak majd a számok is. Kérem, hogy az elvekről legyen egyértelmű álláspontja, állásfoglalása a parlamentnek. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, kedves kollégák, egy dolgot szeretnék leszögezni a bizottság elnökét meghívták abba a kontaktcsoportba, ahol Schulz elnök szerdán fog beszélni. Szeretném elkerülni, hogy most egy általános vitát lefolytassunk a több éves pénzügyi keretről, mert erre nincs ö, időnk. Két-három kérdés feltetnek, ha tényleg kérdezni akarnak a két társ előadónak a Költségvetési Szakbizottságból, mert ö, többre nincs most időnk. Lambert kérdése van? Mert kérte a szót. Aztán Jens Nielsen. Ö, önök ketten kérték a szót. Kérem, csak kérdezzenek. Nagyon-nagyon szigorú elnök asszony a mai napon e kérdéskörnél, legalábbis ennél a kérdéskörnél tehát. Szóval, nagyon fajsúlyos kérdésről beszélünk, és két észrevétele lenne, mielőtt kérdéseket is intéznék. Valóban át kell látnunk, hogy mekkora a tétje ennek a dolognak, és a tanács nem teheti azt meg, hogy elszigeteli magát nem lehet elfogadni az, hogy októberig várjunk addig, ameddig megszülesen egy köztes jelentés. Ott van a Eria, a Garigá jelentés is ahhoz kell, hogy ragaszkodjunk, mint ahogy azt meg is tettük is a szakbizottságunkban, a régi szakbizottságban. Már volt alkalmunk az új kohéziós politikának a nagy elveit megvitetni. Tehát tulajdonképpen egy picit előre is futottunk. Aztán ott van a Piper jelentés, ezt szintén lehetővé tette azt, hogy értékeljük a korábbi periódust, és javaslatokat fogalmazunk a jövőre szólóan. A témakörben már vitát is, eszmecserét is folytattunk. Most arra van szükség, hogy hallassuk hangunkat, és elhangzott nagyon helyesen, az, hogy a földrajzi hatályt is meg kell külön vizsgálnunk e tekintetben. Vannak nagyon fontos előrelépések, de vannak teljesen elfogadhatatlan javaslatok is. A parlament így véli. A kohéziós politikát be kell illeszteni a 2020-as stratégia stratégiába, de a területek csak egy részét érinteni ez. Azt, azt mondom, hogy vannak teljesen elfogadhatatlan dolgok a javaslatban. Szóval sok minden persze elképzelhető abból, ami megfogalmazódott a bizottság részéről, de egy sor dolog viszont nem az, az áll a tanács, illetve a bizottság hozzáállására is. Most áttérnék a számokra, és kérdéseket fogalmaznék meg. Jól ismerjük a kohéziós működési rendszert, ismerjük az Európai Bizottságnak a javaslatát, a Gariga jelentést is tökéletesen ismerjük, és most pedig azt kell, hogy lássuk, hogy az egész egy konzisztens egység a, a régiók esetében. Tehát egy rendszer szemléletre van szükség, és ez meg is van, nem szabad, hogy ezt megváltoztassuk, és hát ott vannak a különböző egyéb eszközei mindennek, többek között a teljesítményi, az eredményességi tartalék. Aztán szó esett a cappingról, a maximált összegekről. Valóban nagyon fontos kérdésről van szó, és e- erről nyilván a illetékes hatóságok, fórumok majd sokat fognak vitatni, vitatkozni. Ugyanakkor még végleges számokat nem kaptunk. Márpedig szeptemberben szavazásra kerül sor a parlamentben, és a szavazásokat elő kell készíteni. Ha nem így jártánk el, akkor fennállna a, a kockázata, hogy a sarokba szorítanak minket. Úgyhogy ki kell indulnunk a már meglévő számadatokból, és nyomon kell követni a logok alakulását, számos fórum adatik erre, többek között a kontakt csoport is, de nem szabad, hogy átadjuk a területet másoknak. Uh, one of the strongest... Az egyik legerőteljesebb érv az új és modern kohéziós politika mellett az, hogy a kohéziós politika más szakpolitikákat is megvalósít, például az éghajlatpolitikát, a kutatási, fejlesztési politikát és másokat. Úgyhogy úgy gondolom, talán ez lehetne az egyik legerőteljesebb érv, amikor nemzeti parlamentekkel, nemzeti kormányokkal tárgyalnak, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk. Ez egy erőteljes érv. Erről kérdezném önöket. A másik dolog, nagyon röviden, a ritkán lakott svéd, finn területekkel és a legkülső területekkel kapcsolatban ki kell mondani a parlamentnek, hogy felismerjük ezeknek a régióknak a különleges jellegét a szerződés alapján. Ezt ki kell mondani a dokumentumban. Köszönöm. Akkor Rika Manner az utolsó kérdésre. Talleryhmän puolesta niin haluan muutaman asiani kysymyksen. Köszönöm szépen. Nos, hagyj térjek vissza néhány kulcskérdésre. Nagyon-nagyon sajnáljuk azt, hogy nem alkalmaztak számokat a prezentációban. És a kérdés az, hogy sikerül majd tájékoztatást kapni a bizottság részéről a még homályos területekről. Aztán szeretném, hogyha többet tudhatnánk a kötelezettségvállalásokról is. Kíváncsi lennék arra, hogy mi fog majd történni a kötelezettségvállalási előidázatokat azokban az esetekben, amikor a régiók nem képesek boldogulni a számukra juttatott forrásokkal. Egyetértek Nielsen kollégával, aki azon régiókról beszélt, amelyek teljesen elszigeteltek, ahol nagyon kevés és sűrűn lakott területekkel szembesülünk. Na most ezekkel kapcsolatosan, hogyha azok az adatok állnak, amelyeket a bizottság adott közre, akkor felmerül az a kérdés, hogy a juttatott források miatt a csökkentése milyen hatással kér, nagyon nagy agasztóak azok. Köszönöm az érdekes kérdéseket, de ragaszkodnom kell a szabályainkhoz. Ez a Költségvetési Bizottság feladata, hogy megvitassa az MFF-et, a bevétel és a kiási oldalt. Önök pedig javaslatot tesznek de amikor szükség van rá, akkor mi készek vagyunk támogatni önöket, de nem fogunk beavatkozni ezekbe a részletekbe, mert ez az önök dossziéja. Éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy beszéljük meg a tartalmakat, mégpedig oly módon, hogy ez a top-down megközelítés érvényesüljön. Ezt nem alkalmaztuk a lengyel elnökség alatt, de most a Dán elnökség alatt változás történik, de ezt nem automatikusan fogadjuk el, úgyhogy megint vissza kell, hogy térjek a politikai megállapodásra, amelyet 2005-ben tettünk, a parlament ugye figyelembe veszi az egyes programokat, és kiegészíti első olvasatban, a tanács pedig megpróbálja az egyetértést biztosítani, még a számok nélkül, és a pénzügyi előírások alapján, és aztán a két intézmény elkezdi a vitát, a előkészítő vitát, kivéve azokat a cikkeket, amelyek a költségvetés pénzügyi részeivel kapcsolatosak. És a végén következik egy végső forduló a számokról, és az együtt döntésről több mint 70 ilyen program van. Ez a fajta megállapodás lehetőséget ad arra, hogy megakadályozunk bizonyos fejleményeket a tanácsban, hogy csak a top-down megközelítés érvényesüljön, így el tudunk kerülni egy olyan vitát, olyan tárgyalásokat, ami a, például a kohéziós vagy a mezőgazdasági politika tartalmával foglalkozik. Tehát ezek a politikai megállapodások, amelyekről szerdán beszélünk, ezt megpróbáljuk érvényesíteni a tanácsban, és mi ott vagyunk, készek vagyunk az első olvasatot előkészíteni, aztán megállunk, de készek vagyunk előzetes tárgyalásokat folytatni, és ha sikerül megállapodni ennek a szellemében, akkor az jó esélyt ad arra, hogy folytassuk a tárgyalásokat, mielőtt levonjuk a megfelelő következtetéseket az egyes számokra vonatkozóan a több éves pénzügyi tervben, hogy mit jelent ez a regionális, a mezőgazdasági politika, a kutatásfejlesztés számára, stb. Ez nagy esély, és nem kell mindenkinek minden nap számokról beszélni, de arra gondolnunk kell, hogy legyen meg az általános keret, ott van a Kariga jelentés, és a bizottság anyaga is ott van, és a tanácsban lehet egy olyan helyzet, hogy nem lehet egyhangú határozatot hozni. És hát ez lenne a politikai valóság, de kérem, nekünk beszélni kell a konvergenciáról, beszélni kell az új kategóriáról, beszélni kell minden egyéb elemről, amelyeket említett Nielsen kollega és Van kollega ezek itt vannak, benne vannak a politikai megállapodásban, ha sikerül eljutni odáig, és erősítheti persze a költségvetési tárgyalásokat is. Egy egyszerű példa. Az intézmény közi megállapodásban szerepelnek az opcionális megállapodások. Nem tudunk minden elemet felvetni, hogyha nem sikerül a jogszabályalkotási folyamat. Tehát a privát társfinanszírozás ötlete nagyon vitatott kérdés volt. Ez megjelent egy jegyzőkönyvben, az intézményközi megállapodásban, aztán itt lehetőség került bele, mint opció. És ö, volt, aki alkalmazta bizonyos kohéziós pénzek ö, felvételére. Tehát vannak lehetőségek, ha azt mondják, hogy bocsánat, némi mm, rábeszélésre van szükség, akkor mi segítünk, de még nem tudunk részletekre kitérni, mert ez az önök hatásköre. Mi szeretnénk ezt a folyamatot a lehető legjobban figyelemmel kísérni. És hogyha meg tudunk állapodni ebben a nyilatkozatban, hogy ebben az irányban haladunk tovább, akkor talán a tanácsot is rá tudjuk venni arra, hogy folytassanak előzetes megbeszéléseket és aztán az első olvasat végén, lehet, hogy még nem lesz végső szavazás, ugyanis számokról lesz nehéz, de hát legalább előkészítünk valamit, és megvannak az alapok a tárgyalások számára, és ha problémák vannak, akkor és meg tudjuk mutatni a közvéleménynek, hogy a parlament hajlandó és kész arra, hogy idejében meghozza a döntést. Köszönöm. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy nekünk számukra világosak a számok. Ott van a bizottság javaslata, a jelenlegi többéves pénzügyi keret 354 milliárd, és a következő az 336 milliárd, ez kevesebb, és azután van különböző eh, a megoszlása ennek az egyes régiók között, az EU-15-ök és az EU-12 között is más a helyzet. Tehát ez már megvan. De hát bármiről beszélünk, ez még nem elég. A parlament álláspontja Kariga jelentésben az volt, hogy 385 milliárdra van szükség legalább, ami sokkal több, mint a javasolt összeg. Jelenleg még nagyon sok egyéb kérdést kell megvitatni. A bizottság egy közös stratégiai keretet javasol a partnerségi szerződések a tagállamokkal. A kondicionalitás milyen viszony legyen az egyes alapok között. Nagyon sok újdonság lesz még, és nagyon különbözhetnek a vélemények, az alapokról nem is beszélve. Először nézzük meg az elveket. Én azt tartanám fontosnak. Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, ugyanis az, hogy a dolog bonyolult, az, az arra vezethető vissza, hogy itt most ö, nem csak igen-nemről van szó. Nagyon sok mindent kiválasztott a tanács a regulatory frameworkból, a szabályozási keretből, és azt hiszem, hogy sok jogilag kétes kérdés is merül fel ezzel kapcsolatban, hogy ugye a tanács bizonyos dolgokat pénzügyi döntéseknek tekint, de hát mi pedig ezt a, az együttdöntés keretében szeretnénk megvitatni, úgyhogy nem szabad, hogy a tanács különböző eljárásokat próbáljon keresztül vinni, amikor ugyanarról az eljárásról van szó, a mi, szem, mi részvételünket illetően. Igaza van, de mi örülünk, hogy a pénzügyi miniszterek még nem döntenek a költségvetésről, mert akkor nagy, nem ők döntenek, mert akkor bizony jó alacsony lenne az összeg. Az ECOFIN-nek joga van arra, hogy tájékoztasson, megvitassa ezt a kérdést, tehát az általános ügyek tanácsa persze nem tudja magára vállalni a többi tanács terhét. Nekünk mindenképpen erős álláspontra van szükségünk itt a parlamentben, nekünk egyedül a tanács a partnerünk, akivel szemben fel kell lépnünk. Akkor fejezzük be ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és remélem, hogy folytatjuk majd ezt a hasznos tapasztalatcserét a jövőben, és akkor Bocsánat, igen, öné az utolsó szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kóraportőröknek. Bőge úr, mikor ö, tudjuk, mikorra várható ez a ö, interim jelentés? Októberben? A Költségvetési Bizottságban. Hát ez a raportőrök javaslata, a kontaktcsoportnak ezt meg kell erősítenie szerdán, aztán az elnökök értekezlete is megvitatja. Ha megszületnek az elvi döntések, akkor majd elkészítjük a menetrendet, ami elég időt biztosít majd az egyes bizottságoknak, hogy elkészítsék a véleményüket az interim jelentéssel kapcsolatban. Ez tehát október elején, jön májusban lesz az állásfoglalás, meg az iránymutatások, a vörös vonal, hogy a, és aztán en, június végén jön a tanácsi munka. Tehát akkor már sokkal inkább ki tudunk térni részletekre. Most elvi álláspontra van szükség, hogy óva intsük a tanácsot bizonyos dolgoktól, és vegye figyelembe a parlament jelentését. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor jöjjön a következő napi rendi pont, hatalmas késésben vagyunk. Itt van a számvevőszék egyik tagja körünkben, Fazakas Szabolcs kollega, és most pedig a számvevőszék véleményét hallgassuk meg az európai alapokra. Ugye most hallottuk az MFF, vonatkozó kérdéseket. Fazakas Szabolcs úr pedig a számvevőszék véleményéről fog szólni. Öné a szó. Tisztelt elnök asszony, kedves Ganulta, Hölgyeim és Uraim, mindenek előtt köszönöm szépen ezt a kiváló és egyedi lehetőséget az Európai Szembevőszék véleményének ismertetésére a 2014-2020-as időszakra vonatkozó európai alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről. Tisztelt Regi szakbizottsági tagok, az Önök szakbizottsága, az illetékes szakbizottság az Európai Parlamentben e témában. Mielőtt belemennék az részletekbe gratulálnék Angela Krél asszonynak és Van Nistelrooy úrnak, hiszen nagyon színvonalas munkanyagot készítettek. Nagyon ösztönző volt az a tény, hogy az emberszék véleménye és az önök szakbizottsága ugyanazt a megközelítést alkalmazta, és nagyon egybevág, sőt kiegészíti egymást a két anyag. Hölgyeim és uraim, szeretnék emlékeztetni rá, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan ebben a témában több politikai kérdés is felvetődik, amiről inkább a politikusoknak kell dönteni, vagyis a, az Európai Parlament demokratikusan választott képviselőinek. Ezért a számvevőszék a véleményében elővigyázatosan igyekezett elkerülni a politikai döntéseket, a jogalkotónak kell megítélnie, hogy a javaslatok elfogadandók-e vagy nem. Az, a számvevőszék a potenciális előnyökről, hátrányokról tud csak véleményt mondani. Az audit megállapításai alapján a 2005-ös véleményünk ket követően a jelenlegi időszakra vonatkozott ez. A számvevőszék véleményének fő konklúziói nemrégiben lezárult audita konklúzióján alapulnak. A kis és közepes vállalkozásokra vonatkozott ez, a tengeri kikötőkre, illetve a bizottság által a tagállamok hibáinak vizsgálatára vonatkozott 2006-os kohéziós időszakban. cikkenként szeretném megbeszélni önökkel pontonként a konklúzióinkat, de sajnos az idő ezt nem fogja lehetővé tenni. Ezért négy nagyon fontos általános kérdésre hívnám fel csak a figyelmüket. Először is a kohéziós költekezés jogi alapjainak létrehozása 2011-2020-ra egyedi lehetőséget ad arra, hogy az európai hozzáadott érték koncepcióját megjelenítsük a kiadásoknál. Annak érdekében, hogy az EU hozzáadott érték tényleg megvalósuljon, a szemvevőszék azt javasolta, hogy a költekezési vagy kiadási programoknál egy sor konkrét célkitűzésre alapozzunk, az eredmény elérését vizsgáljuk. Ugyanakkor az eredményre való összpontosítás ellenére a 2014-2020-as javaslat továbbra is input alapú, és a programirányítás ellenőrzése, monitorozása alapvetően a szabályoknak való megfelelés vizsgálja, nem annyira az eredmények megvalósulását. Nagyon nehéz kritikus tömeget létrehozni, az EU hozzáadott értékét kidomborítani. Második pont az ex ante feltételekhez kötöttség, nagyon fontos változás, így a finanszírozás jobban összhangba hozható a többi EU fellépése. a CSF alapok kutatási és innovációs célra való felhasználásánál különösen fontos az ilyen koordináció. A harmadik dolog, a bizottság javaslatának egy részét későbbre halasztanák, delegált és végrehajtási aktusokról van itt szó. A delegált aktusok csak nem lényegi részekre vonatkozhatnának, ebben az esetben azonban kulcsfontosságú a jövőbeli kohéziós rendszer lényegét képező összetevőkre is vonatkoznak. A rendeletnek lényegi részét befolyásolják. Ezért nagyon fontos a koherencia biztosítása a különböző részletek és az általános rendelkezések között. Nagyon fontos itt hangsúlyozni annak szükségességét, hogy összhangban e, legyenek a közös általános rendelkezések és a részletek a pénzügyi rendeletben. A nemzeti e, kifizetések plafonjánál e, alapos átgondolásra van szükség annak érdekében, hogy ne legyen kontraproduktív a hatása a kohéziós célokat tekintve. Ami a nemzeti plafonokat illeti hangsúlyozni kell, hogy minden egyes konkrét esetben értékelni kell a korábbi vagy a jelenlegi költekezés mértékét, alapvetően költségvetési nyomásra vagy adminisztratív képesség hiányra vezethető vissza. a kevésbé fejlett régiók jobban megszenvedik ezt a szabályt, és ez a szabály nem eléggé rugalmas az abszorpciós kapacitást tekintve. A plafon egyensúlyhiányokhoz vezethet, a jól kiegyensúlyozott fiskális és makroökonomiai teljesítmény minden tagállamnak érdeke. A makroökonomiai feltételez kötöttség e, e, közös feladat megvalósítását szolgálja. A tervbe vett intézkedések praktikus megvalósításánál mélyreható elemzésre van szükség a konkrét azonnal és hosszabb távú hatásokat tekintve a tagállamokban és a régiók szintjén egyaránt a regionális fejlesztési programok finanszírozása veszélybe kerülhet, illetve a célok elérése. Jól megalapozott tervekre van szükség, és megfelelő végrehajtási és kontrollrendszerekre. A jól előkészített fejlesztési projektek elhalasztása semmiképpen nem szolgálja a makroökonomiai stabilitás fenntartását a tagállamban, különösen nem az adott régióban. Emlékeztetnék rá, hogy a számvevőszék mindig is hangsúlyozta a bizottságnál, hogy azonnal fel kell függeszteni szabálytalanság esetén a támogatásnyújtást, de a makroökonomiai feltételhez kötöttség egy másik szint, nem szabad összekeverni a kohéziós alapokat a makroökonomiai feltételekkel. Gyógyszer megvonása a betegtől kontraproduktív lehet, különösen, hogyha a gyógyszer, a gazdasági növekedés, a munkahelyi teremtés szolgálja, ez a legfontosabb gyógyszer a költségvetési megszorításokkal és a túlzott deficittel szemben a rendelet veszélybe sodorhat már elköve, elfogadott több éves projekteket, veszélybe sodorhatja a több éves megállapodásokat a cégekkel, nem csak az országok részéről, hanem az európai szint részéről is a helyi projektek finanszírozásának felfüggesztése különösen súlyos jogbizonytalanságot okozhat, és komoly praktikus nehézségeket vethet fel. Ami a menedzselés, az irányítást illeti, mivel meghívtak szerdán a kontaktgrup ülésébe, és ott a kollégák is jelen lesznek, illetve két pont foglalkozik ezzel. Derek úrral ezt újra megbeszélhetjük majd. Végül hadd hangsúlyozzam, hogy úgy gondolom, hogy az önök kiváló munkanyagának konklúziói és az szemvevőszék konklúziói kölcsönösen kiegészítik és alátámasztják egymást. Bízom benne, hogy a szakbizottság javaslataiban megtaláljuk majd a munkaanyagokat, illetve a végleges rendelet is tükrözi majd azt. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Hm, nem tudom, hogy bárki szeretne pontosítást kérni, mert egyértelmű az, ami elhangzott, és némi meglepetésként ért bennünket az állami, a számvevőszéknek ez a véleménye a korábbi kemény viták után mindenképpen jó hír ez minnyájunk számára. Lambert úr szeretne egy kérdést feltenni. Voorzitter, zoeken altijd naar synergie. En, eh, nou, dat... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban itt eh, a szakbizottságunkban mindig különböző szinergiákat kívánunk elleni, ez így üdvözlendő. Szó szóval esett a maximált összegről, a cappingről, illetve az ezzel kapcsolatos döntésekről, és ön beszélt arról is, hogy milyen következményekkel járhat egy ilyenfajta fellépés, ártalmas következmények lesznek ezek, a kohézió kárára történhet mindez. Most pedig ugye egy olyan szakaszba lépünk majd, amely majd kitérhet arra is, hogy milyen fajta veszélyeket jelent mindez, milyen fajta egyensúlytalanságokat idézhet mindez elő. Na most a dolgokat elemezve azt hiszem, hogy nagyon inspiráló lehet az, hogy megvizsgáljuk az önök jelentését, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen makroökonomiai keretek között nyilvánulnak meg ezek a hatások. De most a feltételrendszer, a, kód, a kondicionalitása makroökonomiának a szintjét olyan terület, amely azt hiszem még hangsúlyosabban jelentkezik itt, mint a six-pack, mint a hatos csomag esetében. És sokkal előteljesebben mindenképpen, mint ahogy ez jelentkezett a régebbi időszakokban. Úgy véljük tehát, hogy az ön érvélése hasznos lesz a számunkra, máskülönben azt mondanám, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Úgy vélem, hogy mi jelentés tevőként nagyon nagy hasznát látjuk az önök észrevételének, és hogy most tart a szövegezés, a módosítóknak az elkészítése, éppen ezért az önök értékelése nagyon hasznos lesz. Persze a részletek, az ördög a részletekben bújgál, de mindez nagyon hasznos lesz. Köszönöm szépen. A részleteket el fogjuk halasztani, majd visszatérünk rá, bár az ördög ezekben rejlik önél szok. Köszönöm. Ahogy a számvevőszéki kollega jelezte, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság véleménye is el fog készülni, úgyhogy lehet, hogy a kollégák ezt el tudják majd olvasni csütörtök előtt. Ha nincs idejük elolvasni, akkor három-négy pontot kiemelnék, ami szerepel ebben a véleményben, hogy gondolkozzanak el rajta Ugye minden évben a hiba arányra fókuszálunk, és megnézzük, hogy 5 vagy 7 százalék, az üzenet azonban nem mindig jut el az érintettekhez. Hibákról beszélünk, nem tévedésről, és azt hiszem, hogy fontos tudni, hogy ezek a hiba számok nem igazán mutatják azt, hogy mennyire volt hatékony a kohéziós politika. Úgyhogy jó lenne egy más rendszerre áttérni, az outputra és nem az inputra kellene koncentrálni. Persze a folyamatok, a szabályok megmaradnak, és ezek az inputot részesítik előnyben, de a jövőben e- ezen változtatni kellene. A bizottság azt javasolja, hogy az akkreditáció nagyobb hangsúlyt kapjon a pénzügyi menedzsment és az audit folyamatokban a tagállamok eljárása világos, ugye ez az ex ante megoldás. De most jó ötlet az, ami elhangzott a számokkal kapcsolatban, de biztosítani kell, hogy a végső felelősség a regionális alapokkal kapcsolatban az továbbra is a bizottságé és meg kell találni egyensúlyt. Még egy kérdés, az egyszerűsítés. Ezt támogatjuk, erről beszélünk folyamatosan, csak látni kell, hogy mit értünk ezen az érintettek, a tagállamok, a régiók esetében, és, hogyan, és meg is kell aztán csinálni, mert beszélünk sokat róla, csak nem vagyok biztos abban, hogy meg is valósul mindez az egyszerűsítés. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a számvevőszék hangsúlyozza a makroökonomiai kondicionalitás fontosságát. A bizottság illetve ezt nem szabad egyértelműen csak ezt hangsúlyozni, a bizottság sokszor ezt teszi. Erről sok szó esik a kokobuban sokszor automatikus felfüggesztésre kerül sor, noha ezt sokkal inkább szisztémásan kellene végezni, hogy mikor szokítjuk meg a kifizetéseket. És az új pénzügyi eszközök esetében ez még fontosabb lehet számunkra. A kohéziós politika az kiterjed egyéb területekre, és a pénzügyi eszközök más területeket is érintenek, majd megfelelő szabályokra van szükség az új eszközök esetében, ugyanakkor biztosítani kell, hogy ezeket el lehessen költeni. Ehhez rugalmasságra van szükség, hogy a tagországok, régiók maguk dönthessenek arról, hogy mire költik ezeket az instrumentumokat, illetve az innen származó forrásokat. Ez benne lesz a Kokobó jelentésében, és akkor majd vissza fogunk térni az önök bizottságában is erre a kérdésre. Dajcs Tamás kollega. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt Fazakas úr. Engedjék meg, hogy az Európai számvevőszék igen tisztelt tagjának rendkívül értékes és szakszerű prezentációját követően az általa felvetett kérdéseknek csupán egyetlen egy részével, metszetével foglalkozzam. Ugye egy olyan szakaszban tart most itt az Európai Parlamenten belül a 2013-at követő időszakkal kapcsolatos 2013-at követő kohéziós politika alapkritériumrendszerét kidolgozó e, eszmecserénk, amikor nyugodtan azt lehet mondani, hogy minden mindennel összefügg. A multi-annual financial framework-től kezdve a különböző jogszabálytervezetek megvitatásáig most egyszerre egy időben zajlanak ezek az e, eszmecserék. Ezért rendkívül értékes a számvevőszéknek ez az előterjesztése, amelyet megítélésem szerint nem lehet másképpen vizsgálni, mintsem, hogy gör alá vetjük az Európai Bizottságnak azt a múlt héten meghozott döntését, hogy egy Európai Uniós tagország, jelesül Magyarország esetében a túlzott deficit eljárás folytatása keretében olyan szankció meghozatala mellett döntött az Európai Bizottság, amely szankció nem kevesebbet jelent, mintsem, hogyha ezzel az Európai Tanács, a pénzügyminiszterek tanácsa egyetért, akkor Magyarország esetében a 2013-ban Magyarország által igénybe vehető regionális fejlesztési források 29%-ának a felhasználását, igénybevételét az Európai Bizottság felfüggeszteni javasolja. Mindennek a döntésnek a ténybeli alapja pedig egy a jövőre vonatkozó kalkuláció, méghozzá az, hogy Magyarország esetében, amelyikkel szemben 2004 óta túlzott deficit eljárás van folyamatban, bár 2010-ben, 2011-ben, illetve 2012-ben a bizottság által is elfogadott módon a költségvetési hiányát az elvárt 3%-os szint alatt tudja tartani, de a bizottság kalkulációja szerint 2013-ban ez a szám feltehetőleg 3,25 százalék lesz. Ez az értékeléssel egyébként a tagállam kormánya, Magyarország kormánya nem ért egyet, azt állítja, hogy a költségvetés hiánya 2013-ban sem lesz több, mint 3 százalék. Mindezt csak azért idéztem ide, mert a makrokondicionalitás, a capping, az új gazdasági kormányzás keretében meghozott, meghozandó döntések kapcsán felmerült az a kérdés, hogy ezek a sokak által igényelt szankciók mennyire megalapozott keretben érvényesíthető szankciók lesznek, lehetnek 2014-et követően. Azt gondolom, hogy a bizottság múlt heti döntése az aggályokat erősíti. Azokat az aggályokat erősíti, amelyik azt mondja, hogy bizony büntető jellegű döntéseket hozhat az Európai Bizottság, olyan ténybeli érvekkel nehezen megalapozható döntéseket hozhat, amelyeknek, amely döntéseknek a következményei az egész kohéziós politika jövőjét tekintve beláthatatlanok. Arról nem is beszélve, hogy a bizottság múlt heti döntése nem azt a logikát erősíti, hogy a kohéziós politika az egy fejlesztési program lenne, hanem azt a logikát erősíti, hogy a kohéziós források azok segélyforrások, és segélyforrások folyósítása lett felfüggesztve. Márpedig ezt a felfogást a Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága nem fogadhatja el. Összefoglalva én úgy ítélem meg, hogy az előttünk álló hetek, hónapok vitájában a bizottság múlt héten Magyarország esetében meghozott döntésének az elemzése is elkerülhetetlen, mert egy olyan precedens értékű döntésről van szó, amelynél a gyakorlatban mutatkozik az meg, hogy a bizottság az ilyen típusú szankcionálás lehetőségével mennyire megalapozottan élhetne a jövőben. A múlt héten meghozott döntés azokat az aggályokat támasztja alá, hogy az ilyen szankcionálásokkal kapcsolatos bizottsági eljárás bizony megalapozatlan lehet. Um, I don't know if Szabolcs, uh, Fazakas would like... Nem tudom, hogy Fazakas Szabolcs kíván-e reagálni erre a vitában, utána Nikolász Mártin. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Danuta öntől függ, és az ön időbeosztásától, de hát bárhogy is legyen, én örülök, és előtt köszönetet szeretnék mondani önöknek és a bizottság minden tagjának azért, hogy a véleményünket ilyen nagyra értékelték. Nagyon fontos, hogy támogassuk egymást, de nagyon szerénynek kell lennem, és meg kell értenem azt, hogy önök a politikusok, önök politikai és jogszabályalkotási döntéseket hoznak, mi pedig csak véleményt formálunk, és a vélemények azok nem politikailag készülnek, hanem az auditokon alapulnak, és a ráción, a dolgok észszerűségén, megkérdőjelezésén, a javaslatok, döntések megkérdőjelezésén. És nagyon reméljük, hogy a mi véleményünk önöket támogatja. Mi mindent figyelembe veszünk, és együtt meg tudjuk találni a megfelelő végső szabályozást. Ezt világosan látni kell, hogy a számvevőszék csak segíteni tud és akar. Én már említettem ebben az összefüggésben, hogy én nagyon örültem, és tényleg örömmel láttam, hogy az legtöbb esetben a capping rate csökkentése, a makrogazdasági kondicionalitás és minden egyéb eset és ez így lesz a Kokobúval is, amely majd szerdán vitatja ezt meg. Mi teljesen egyetértenek a mi felméréseinkkel, eredményeinkkel, ezért hivatkozni tudnak a véleményünkre a többi kollégával folytatott viták során. Önök az illetékes bizottság, és önök hozzák meg a végső döntést. Ami a capping rétet illeti, sajnálom, hogy Viktor nincs itt, de nagyon-nagyon pontosan meghallgattam, amit mondott, majd hogy nem azt idézte, amit mi írtunk erről. Ha a bizottság azt mondja, és ez nem helyes, hogy annak a ténynek követ, hogy ugye 4%-ot nem sikerült felvenni, akkor ezt most mi csökkentjük általánosan. Tehát ha mi először is nézzük meg, hogy milyen oka van ennek, mi volt az oka, költségvetési erőfeszítések, menedzsment problémák, és hát próbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket, mert a pénz nem azért van, hogy megtakarítsuk, hanem hogy elköltsük európai hozzáadott érték teremtésére, európai érdekeket szem előtt tartva, amit Viktor mondott, hogyha csökkentjük két és fél százalékkal, akkor különbség lesz a szegény országok és a nagy országok között és a cél, és a fő célja az európai kohéziós politikának éppen az, hogy a szegény országok lehetőséget kapjanak arra, hogy az európai pénzekkel, az európai kohéziós alapokkal fejlődjenek. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy a csökkentést csak nagyon óvatosan lehet végrehajtani, ezt meg kell nézni, és ugye a számvevő szék az nyitott. Két módon tehetjük meg, hogy a véleményünket elmondjuk. Megvan írásos formában, ez nagyon diplomatikus, és aztán ez a gyakorlatilag a mi testületünk döntése december 15-én született, még a probléma megjelenése előtt. Tehát ez a számvevőszék véleménye. És az csak véletlen, hogy én magyar vagyok, de ez a számvevőszék véleménye, amelyet egyhangúan fogadott el a testület annak idején. És akkor visszatérhetünk a makroökonómiai feltételekhez. Ez nagyon fontos kérdés. Mint számvevőszék mi azt mondtuk, hogy a hat, hatos csomag, a six package egy olyan rendszer, ö, ö, ugye az egyes országokkal meg kell vitatni a makroökonomiai feltételeket, és meg kell találni a lehetőségeket, hogy mikor kell az országoknak fizetni. A kifizetések megszakítása szabálytalanságok esetén ezt meg kell vitatni a kedvezményezettekkel, az országgal, de hogy összekeverjük, hogy esetleg az adott ország hibájának következtében büntetni a projekteket, a régiókat, a befektetéseket, ez nem fordulhat elő. És ugye mi történhet akkor, ha ezt, ezt megteszik, ezt a lépést? Az országot arra kényszerítik, hogy fizessenek, mert hogy a projektek már folyamatban vannak. Ez növeli a deficitet, vagy pedig a projektet visszavonják, akkor viszont rengeteg jogi bizonytalanság merül fel, mert a szerződések megvannak, és valakinek fizetni kell Na most a számvevőszék ezért mondta, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, amikor ezt alkalmazzák, és ki kell mondani, hogy nem ez a megfelelő intézkedés. Nem szabad a két dolgot keverni, mert ezzel az európai érték megy veszendőbe, és szem előtt tévesztik az európai kohéziós politika legfőbb célját. Az egyéb kérdésekkel kapcsolatban, amelyet a kollégák felvetettek, különösen Vogn raportőr kollega, örömmel várom a szerda délelőtti vitát a Kokobuban, és nagyon reméljük, hogy megfelelő vélemény történik majd, megfelelő következtetéseket tudunk levonni, és ez majd igazi segítség lehet az önök számára, hogy megtalálják a végső megoldást ebben az évben, amint csak lehet. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nikolas Martin igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kapok néhány szót szólni Fazakas úr ismertetőjére reagálva. Először is el kell ismernünk, hogy nagyon alapos elemzés alapján alakította ki a számbevőszék ezt a nagyon objektív véleményét bizottság javaslatáról. Üdvözöljük a tényt, hogy vannak pozitív megállapítások a szemevőszék véleményében. Ez azt jelzi, hogy az Európai Bizottság jó irányban haladt. Mint Fazakas úr is említette, ma nem lesz idő arra, hogy minden részletbe belemenjünk a szembevőszék hasznos dolgokat vetett fel, köszönjük, hogy figyelmeztet ezekre, és figyelembe fogjuk venni a véleményét a szemövőszéknek, majd elmagyarázom, hogy miként. De most a négy témára reagálnék, amit külön megemlítettek. Az európai hozzáadott érték illetve az eredményre való összpontosítás. Nyilván megvizsgáljuk a lehetőségét ennek, de nem tudjuk az egész rendszer teljesen ebbe az irányba átállítani. A kohéziós rendszernél megpróbáljuk ezt. Egy keretet létrehoztunk, ami az inputtól elfordít bennünket, és mindenkit arra kényszerít, akik a szakpolitika megvalósítása kutatásában részt vesznek, hogy az eredményre összpontosítson. Ezek nem csak szép szavak, hanem a mechanizmusba a stratégiai programkészítésnél beépítésre kerülnek, illetve az egész kohéziós keretbe olyan beépített mechanizmusok ezek, amelyek lehetővé teszik a, a lehetőségét, hogy felfüggesszék a kifizetéseket és korrekciókat alkalmazzanak. Tehát meg lesznek a lehetőségek az eredmény tartalékkal, vagy eredményességi tartalékkal is, meg a monitoring szintjén is, hogy ezt megvalósítsuk mm, azért alapvetően más lesz a kohéziós politika megvalósítása így, ami az ex ante feltételez kötöttséget illeti. Osztjuk a szemvőszék véleményét, hogy nagy változást lehet itt elérni, ugye a hatás elérése nagyon fontos, különösen a környezetvédelemben, ami a delegált és végrehajtási aktusok számát illeti. Természetesen elfogadjuk, hogy indokolnunk kell a választásunkat, a múltban bizonyos részletek és technikai megoldások második szintű aktusba kerültek, úgy gondoljuk, hogy itt a bizottsági javaslatban megvan az egyensúly a parlament és a tanácsi szinthez képest, de mindenképpen gondoskodni fogunk arról, hogy a delegált aktusok teljes mértékben koherensek legyenek, a fő tartalmi elemekkel. Ezt egyébként még megbeszélhetjük, megvizsgálhatjuk. Ami a maximalizálást illeti, és a makroökonomiai feltételez kötöttséget. Nos, a maximalizálás egy széles körűbb elemzés eredményeképpen alakult ki a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan a bizottságnál. Fontos, hogy minden elem között egyensúly legyen. Tehát nem önmagában a maximalizálást kell tekinteni, hanem az átfogó bizottsági javaslat egészéhez képest. Nem az abszorpció volt az egyetlen szempont, és a bizottság arra is gondol, illetve tisztában van vele, hogy a különböző hát, arányok vitákra adnának okot. Úgy gondolom, hogy globálisan igazolható a maximalizálás a bizottság részéről a tárgyalásokon ezt próbáljuk majd bemutatni. Ami a makroökonomiai feltételez kötöttséget illeti, nos a bizottság továbbra is ki fog állni a e javaslat mellett. Úgy gondolom, hogy fontos emlékezni rá, hogy Fazakas úr analogiájával élve nem arról van szó, hogy elvesszük a gyógyszert a betegtől, és ezzel rontjuk az egészségi állapotát, Igazából arról van szó, hogy felírtunk egy gyógyszert a betegnek, aki azonban nem szedi azt hiszen mikor lehet ilyet tenni, amikor a tanács a túlzó deficit eljárásban a tagállamnak már többször tett javaslatot, de a tagállam azt nem fogadta meg. Ilyenkor alakulhat ki az, hogy az előirányzatok és a kifizetések felfüggesztésre kerülnek. Hát a közelmúltban hozott döntés, amit ítéltek, és rámutat, hogy nagyon nagy a mérlegelési jogkör, és így arányosságra lehet törekedni, célzott alkalmazással, úgy, hogy gondoskodunk arról, hogy nincsenek anomáliák a következményekben. Tehát alaposan át kell gondolni a következményeket, ahogy Fazakas úr is javasolta. Fontos a hatás arányossága, itt ugye az előirányzatok felfüggesztéséről volt szó a legutóbbi magyarországi esetben is, kohéziós alapok keretében. Tehát ez a jövő évig, ami kifizetésre sor nem kerül, még nem azonnali hatású, és csak akkor kerülhet szóba a konkrét pénzügyi hatás, amikor a jelenlegi előirányzatok kimerülnek. Tehát nagyon hosszú időszakot, hosszú lehetőséget kap egy tagállam arra, hogy a felfüggesztést töröljék az esetében. Egyébként a bizottság ebben a konkrét ügyben csak javaslatot tett, döntés még nem született, a tanács hozza majd meg a döntést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nyilván a makroökonomiai feltételezkötöttség nem csak az előirányzatokra, hanem a kifizetésekre is vonatkozhat majd, ami nagyobb veszélyt jelent. Szeretném lezárni most ezt a napirendi pontot, és áttérni arra, amiben már belevágtunk az általános szabályozás szempontjaira, és kérem Lambert, hogy vegye át a szót, és kezdje el ennek a vitának a bevezetését. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el mindenek előtt, hogy Krél asszony most nincs itt, beteg, szeretett volna eljönni, de sajnos nem tudott eljönni erre a vitára. Nem tudom, hogy a karnevál utáni időszakról van szó, vagy miről, hogy másnapos lehet -e, de majd meggyógyul. Komolyra fordítva a szót, nézzük meg, hogy a, hány rendet vettünk át. Most a kilencediknél tartunk a ma délután során. Ez az utolsó napirendi pont. Mi a helyzet az eljárással? Először is eh, szívesen dolgozunk a kommunikált eh, menetrend alapján, ismeretes a munka dokumentum, ennek alapján eh, alakulhat ki a jelentéstervezet. Március 20-án lesz a meghallgatás, nagyon fontos ez, fontos esemény, itt különböző tanulmányokat ismertetnek majd, aztán következik a jelentéstervezet, angolul március 26-án már rendelkezésre fog állni, májusban pedig rendkívüli ülést tarthat a szakbizottság, Láttam, hogy hogy a pénzügyi kerettel sokat foglalkoznak, a tartalmi kérdéseket illetően egységesnek kell lennünk, különben veszítünk, aztán májusban lesznek a határidők a módosítók benyújtására, és júniusban beszéljük meg ezeket. A regiben július 11-én fogadjuk el őket. E keretek között fogunk tehát dolgozni, lesznek viták, most néhány dologra szeretnék csak rávilágítani. A 11-es pont a Connecting Europe eszköz 10 milliárd euróról van szó. És már, meg, már folytattunk vitát arról, hogy hogyan kötődik ez a közös menedzseléshez, a kohéziós alapok, a kohéziós politika esetében egy központi hatóság hogyan tudná ezt ellátni. Nincs pénz, és nem látjuk, hogy hogyan tudnánk a pénzt visszaszerezni. Visszakapják a kohéziós országok, de nem tudjuk, hogy melyik ország és hogyan. első választás alapján, vagy minőség alapján. Nem lenne jó, nem lenne tisztességes, hogyha egy-két ország kapná őket. Anyway, uh, Mrs. and me, we accept... Krél asszony, és jó magam elfogadjuk azt a tényt, hogy ezt ö, át kell utalni ebbe a, az eszközbe, mert csak így tudunk áttörést elérni ebben a nemzetközi struktúrában, amire szükség van az utakon és a vasúton. Ugye technikai kérdéseket is meg kell vitatnunk a keppinggel kapcsolatban. Ez is része ennek, mert ha kiveszünk pénzt valahonnan, akkor meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása lesz a döntésre ez a mi álláspontunk. Jelenleg ugye vitat, megvitattuk a teljesítmény orientációt, mi nem gondoljuk úgy kritikus az álláspontunk, hogy olyan nagy probléma az, hogyha megvan az ex ante, az ex post vizsgálat, és ha világosak a kritériumok, amelyek alapján kell dolgozni, minden országnak, ha megvan a partnerségi szerződés. Ez az országok, a tagállamok választása. Akkor minek ez a ö, teljesítmény ö, tartalék? Ez csak a bürokráciát növeli. Mindenki a külön pénzre utazik. meg kell nézni, hogy mit mond a régiók bizottsága. Ha van olyan pénz, amit nem költöttek el, akkor ezt más projektekre lehet felhasználni. Tehát nem lehet az aki kapja a marja elvet alkalmazni. Jó lenne, hogyha nem mindig a legjobb, tanuló kap minden jutalmat. Még egy dolog, itt van ez a capping, én úgy érzem ezzel kapcsolatban, amit hallottunk ma, ezt meg fogjuk vitatni, és majd a több éves pénzügyi terv alapján kerül ez a tanács elé. Nekünk ki kell alakítanunk a véleményünket, de nem hiszem, hogy meg tudjuk hozni a végső döntést. Hallottuk a megjegyzéseket, de néha kontraproduktív mindez az európai célokhoz viszonyítva. A végső tárgyalásoknak egy sokkal kiegyensúlyozottabb eredményt kell hozniuk. Mert ez bizonyos országokra olyan hatása lehet, ami éppen, hogy az egyensúlyt zavarja meg. Meg kell nézni, hogy meg tudjuk-e ezt oldani. Ez persze kérdés, hogy ezt sikerül-e megtennünk. Lehet, hogy nem tudunk mindent elérni, de ha Elnök úr, elnök asszony. Jan Albrecht, a jelentés készítője a regionális alapokról nincs itt, és amiről ő szól, azok technikai kérdések, új eszközök, és ezt inkább vele kell majd megvitatni. Az az érzésem, hogy a módosítások megtárgyalása során még visszatérhetünk erre. Krélasszony és jó magam, nyitottak vagyunk, mondják el a megjegyzéseiket, mi fel vagyunk készülve. Köszönöm. Ivers Gutmanis. Mikrofon. Mikrofon, nem halljuk. Mikrofont kérjük bekapcsolni. ami ezt a tartalékot illeti. Eddig 5% volt a teljes időszak végén. Hogyha egy tagállam mindent rendben végzett, akkor az utolsó 5%-ot megkapja, ha nem, akkor nem. A kérdés az, hogy ezt az 5%-ot az időszak közepére helyezzük-e matematikai alapon. A kérdés ugye az, hogy milyen kritériumok érvényesülnek. Ha megnézzük a számokat, nagy különbség van az egyes országok között, majd hogy nem 400 százalékos az abszorpciós rátát illetően. De ez a tartalék, ezzel kapcsolatban ugye a kérdés az, hogy milyen kritériumokat érvényesítünk. Mert ha változnak a kritériumok a megvalósítás alatt, akkor az nem hoz jó eredményeket. Ezért részben egyetértek a raportőrrel, hogy ugye érdemes ezt a kritériumot áttenni a törvényhozási időszak végéről a közepére? Akik nem fejezik be ezt, 2006-ra, akkor eltávolodnak, nem kapják meg a lehetőséget, hogy ezt az 5%-ot megkapják. A kérdés az, hogy miért kapcsoljuk össze a kohéziós politikát ezzel a két kérdéssel? Ugye a bizottság azt mondta, hogy kiveszik ezt az összeget a kohéziós pénzekből. A kérdés az, hogy miért ebben az arányban? Nekünk nincsenek komoly érveink, de a kérdés az, hogy hogyan lehet közösen menedzselni ezeket az ügyeket, amikor teljesen különböző a hozzáállás. A több éves pénzügyi tervet illetően, amit Van Nistelrooy úr mondott a Kappinggal kapcsolatban. Én dolgoztam már a tanácsban is né, és a kérdés Nehéz megszerezni az egyhangú támogatást, de a bizottság javaslata általában a kompromisszum. Én azt hiszem, hogy a bizottságnak ez a javaslata olyan, amelynek az alapján lehet dolgozni. Van, aki csökkenteni akar, van, aki növelni, Hát ha nem lehet megállapodni, akkor a bizottságnak kell valami semleges javaslattal előállni. És hogyha megnézzük, hogy mi történik ma, hát most a dolgok nem alakulnak jól, hölgyeim és uraim. Olvastuk a pozitív adatokat arról, hogy mi fejeződik be 2000 11-ben, ugye, hogy túlteljesítésről is beszélhetünk. Ebben az évben azonban nagy gondban leszünk, mert a bizottság deficites, és ez 15 milliárdot tesz ki. Most már kevesebb, a biztos azt mondta, hogy ez kisebb lehet, de nagy szám. A kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk fedezni. Nem akarok országokat megnevezni, de van információm, hogy néhány ország leállította a pénzek felvételét, mert nincs pénzük. És ez egy nagyon komoly kérdés, és ezt meg kell oldani. Én azt hiszem, hogy 2013-ra ezt a kérdést meg kell oldani. A helyzet nagyon komoly. Az új pénzügyi tervvel kapcsolatban is, mert ha nincs elég pénz, amit ki lehet fizetni, 15 milliárdos a deficit. És mielőtt a költségvetési bizottságban két helyről lehet pénzt elvenni a vidékfejlesztésből és a nem teljesített projektektől. Mindenki szeretné ezt a pénzt megszerezni. A kérdés, honnan szerezzük a pénzt? Akkor inkább egyszerűbb megváltoztatni a költségvetést évközben, mert egyébként a bizottság elkezdi ezt vizsgálni. Mondok két példát a közös audit elveket illetően az adott országban. Sajnos ez nem valósult meg száz százalékban. Néhány esetben megvolt a szándék, de ezt a következő pénzügyi terv keretében meg kell tenni az elvekre szükség van. A másik dolog, ez a menedzsment ellenőrzéssel is összefügg. Ezt a rendszert tanúsítványal kell ellátni. A bizottság elfogadja a rendszert, de ha a megvalósítás során pénzhiány miatt a bizottság azt mondja, hogy igen, de valamit módosítani kell, akkor problémák merülhetnek fel. Akkor nem kellene ezt a gyakorlatot tovább folytatni a következő pénzügyi terv során. Én azt hiszem, hogy ez az audit kérdése, hogyan tudunk jobb módszereket találni, és hogyha a menedzsment ellenőrzési rendszert alkalmazzuk, akkor a különbségeket kell figyelembe venni. Van olyan ország, ahol egy minisztérium van, ahol kettő foglalkozik vele, van, ahol ez decentralizált módon történik. Én a következő évről beszélek, tehát ez lenne az én javaslatom. Köszönöm. Még egy hozzászólás, és majd holnap folytatjuk. Kari Marelli, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint árnyék jelentéstevő szeretnék hozzászólni, ugyanis az ERFA és a közlekedési programmal kapcsolatosan vagyok elő. A 14-es és a 84-es cikkeit szeretném az általános rendelkezéseknek megvizsgálni ami a 14-es cikket illeti. Ott arról esik szó, hogy melyek azok a városok, amelyek egy városi fejlesztési platformban szerepelhetnek. Hogyan lehet kiválasztani őket? Szeretném megtudni azt, hogy milyen értéknevelő hatása van egy ilyenfajta platformnak, figyelembe véve az, hogy az űrbakt típusú hálózat továbbra is fennmaradhat milyen pluszpénzügyi források adódnak, kérdezem. Tulajdonképpen ezzel csak a városok profitálnak, és az integrált fejlesztés nem lenne biztosított. És hát mi a kapcsolat, kérdezem én, a platform és az innovációs kezdeményezések között, amelyek az urbáktak a részét képezik, és amelyek ugyanakkor nem tartoznak az integrált fejlesztések alá. Második kérdésem. A bizottság azt javasolja, hogy integrált területi fejlesztések szülessenek, és ezek a városi környezetet segítenék. Úgy gondolom, hogy ez olyan új eszköz, amely csak tovább bonyolítaná az operatív programok közötti együttműködtetést, vagy együttélést, profitáljanak azok egy struktúrális alapból, vagy akár többből is. Mindez figyelembe véve, illetve a projekttámogatásokat is, úgy gondolom, hogy ez nagyon bonyolultá tenné a dolgokat, és hát még ellentétes lenne a decentralizált irányítással is, és adott esetben nem szolgálná azon városi negyedeknek a javát, amelyek mint egy enklávé működnek. Ami pedig a 84-es cikket illeti, Felteszem a kérdést, a bizottság hogy jutott a 10 milliárd eurós összeghez, mármint hogyan találta ki ezt az összeget a kózés alapból kiindulva. Az az érzésem, hogy e, itten teljes mértékben szenvedünk a transzparencia hiányától. És ez az átláthatósági hiány, ez máshogy is jelentkezik többek között a ö, prioritásos tengelyek területén ö, a közlekedés esetében. A bizottság, mint egy enstadot kíván elvégezni, gyakorlatilag az irányításra teszi rá a kezét, már pedig tudjuk azt, hogy az irányítást úgy kell végezni, hogy ne áltson a több szintű kormányzásnak. És végezetül a 0,2%-a az ERFA támogatásoknak az innovatív kezdeményező szolgálna városi fejlesztésekben. Kérdezem azt, hogy a bizottság hogyan számította ki ezt a forrás igényt? Milyen garanciák adódnak a kiválasztott projektek esetében? Ez egy további kérdésem. Nem szabad, hogy a projektek, a kiválasztott projektek csak a nagy projekteket ölelje fel, és eh, nem szabad, hogy csak eh, az intelligens növekedést támogassuk eh, azon a, azon a címszóval, hogy azok jövedelmezők. Gondoljunk más szempontokra is, a társadalmi ö, inklúzióra is, a tartós fejlesztésre, a fenntartató fejlesztésre. E tekintetben is úgy gondolom, hogy nem átlátható a folyamat a bizottság részéről, tehát van is úgy, hogyha javaslatja vannak, annak nagyon örülök. To conclude this meeting. Ezzel lezárom az ülést, holnap 9 órakor folytatjuk, és a szavazás után lesz erről a témáról a vita. Lambert van Nisztelrónak adom még vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. nem tudjuk ugye most lezárni ezt a vitát. A szavazás után én még nem leszek azonnal itt, az ütrében is dolgom van, de fontos lesz, hogy véleményt készítsünk, ami a városi dimenziót illeti Olbricht úrral, az előadóval, majd erről egyeztetünk. tehát háromnegyed tízig kellene majd holnap megbeszélni ezeket. Megpróbáljuk, mondja az elnök. Köszönöm. Fazakas Szabolcs úr, utolsó mondat. Sajnos nem lehetek itt holnap. Nagyon érdekelt ez a napirendi pont, meg a többi is mivel tudják, hogy sajnos Luxemburgban működünk, és nem utazhatunk ennyit. Hadd mondjam csak el, hogy nekünk tetszik az önök javaslata, és sok szerencsét kívánunk ahhoz, hogy a jelentés végső változatába bekerüljön. Sajnos ez nem mindig tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Bízunk benne, hogy az önök álláspontja győzedelmeskedik. Köszönjük. Egy tökéletes mentesítési eljárásokra van szükségünk. Szabolcs, ne felejts el, ez sem az elkövetkező évek során.